Kérem mindenki foglaljon helyet, mert elkezdjük a délutáni ülésünket. Kérem mindenki vegye fel a hát annál is igen, mert lengyelül fogunk folytatni. Witam serdecznie e, na naszej pop... Kezd, kedves hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok mindenkinek a délutáni ülésünkön, amely során a polgárjoggal kapcsolatos együttműködési kérdéseket fogjuk megbeszélni. Különösen a családjog tart számunkra részünkről érdeklődéses számot, annak a határon átnyúló vetületei. A Stockholm program tudod, nem csak biztonsági vagy bevándorlással kapcsolatos ügyekre terjed ki, hanem ezekre a jogágokra is. Sőt, az is bizás mondható, hogy politikai szempontból a polgári jog és a, a itteni jogütközések nem annyira izgalmas témák politikai szempontból, mint a biztonsági bevándorlás politikai vagy határőrizeti kérdések, vagy a büntetőjogi ügyek. Ám mégis azt is látni kell, hogy a jog hatályba eső területeken a tagállamok közvetlenül kell alkalmaznak tanácsi rendeleteket. Így módon az Európai Unió hatással lehet a jogalkotásra ebben a, ezekben a jogágakban is, és ezek vannak talán legközvetlenebb hatása az állampolgárokra. A, szabad, a mozgás szabadsága, a letelepedés szabadsága bármely tagállamban szorosan összefügg ezekkel a kérdésekkel. Így módon a, a jogharmonizáció és a és az Európai Unió szintű jogbiztonság, melyek kitűzött céljaink, nagyon fontosak, és, mint mondottam, közvetlenül érezhetőek az állampolgárok szintjén. Így eztán meg vagyok győződve arról, hogy ezek az említett témák, amennyiben rendezni tudjuk őket, az eljárások egyszerűbbé válásához, meg rövidéléséhez, és végsősorban a költség megtakarításhoz vezethetnek. Bizonyos jogszabályok, illetve szabályozás módosítása, például a, a vállás a nemzetközi szinten, tehát a mm, különféle állampolgárok közötti házasság és vállás ügye, örökösödési kérdések, mind-mind nagyon komoly és aprólékos munkát igényelnek a polgári jog rendszerei meglehetősen széttartóak az egyes tagállamokban. Még akkor is, hogyha sokszor közös hagyományokkal vagy gyökerekkel rendelkeznek, még akkor is jelentős különbségeket mutatnak fel a jogszabályok részleteit illetően. Ezért aztán olyan megoldást keresve, amely mindenki számára, minden érintett fél és tagállam számára kielégítő lehet, meglehetősen hosszú időt vesz igénybe, sokszor hónapokig tart kompromisszumokat elérni. Például a családjog területén is nagyon színes a, a kép, az Európai Uniónak itt nincs kizárólagos hatásköre, vagy... és olyan terület ez, ahol bizonyos szabály és jogharmonizációra van szükség a határon átnyúló jogügyletek, jogügyek rendezésére. A megerősített együttműködés elve is alkalmazható itt. A a joghatóság kiválasztásának szabadsága a vállások esetében az első próbálkozás volt a Stockholm programon belül, hogy egy nagyon nehéz helyzetet feloldjunk, amely a különféle állampolgárok közötti házasságok, illetve azok felbontása ügyében. Különösen akkor bonyolult a helyzet, hogyha az érintett személy nem a születési országában él ilyen esetekben sokszor nagyon nehéz volt az illető szemre megismerkedni a, a, a lakóhelyi ország e, sajátságos résztes törvényével, annál is inkább sokszor nem beszéli ennek az országnak a nyelvét kielégítő mértékben. Ilyen esetben nagyon fontos, hogy mely jogszabályok alapján válhatnak el a házas tárok drámai helyzetek adódtak ezekből a nehézségekből. Nagyon sok ilyen példát, történetet sorolhatnánk fel. látszólag bár kisújú dologról van szó, mégis nagyon nagy hatásai lehetnek élethelyzetekre. Ezért a minimum standardek kialakítása, amely egyfajta jogbiztonságot teremthet, abszolút szükséges szerintünk. Tehát, mint mondottam, a a tagállamok polgárjogi rendszerei meglehetősen különböznek. Már önmagában például a házasság meghatározása nagyon-nagyon különbözik az egyes polgári jogi törvényekben, törvénykönyvekben. Nem minden tagállam döntött például úgy, hogy a megerősített együttműködés eljárását alkalmazza. 14 döntött emellett egyébként. Abban bizonyos vagyok, hogy ha sikeresnek bizonyulnak az így módon kialakított megoldások, akkor a többi tagállam is megfontolja majd, hogy csatlakozzék ez a körhöz. No tehát ma délután a polgári jogharmonizációnak kérdéseit fogjuk taglalni. Mindenki számára bizonyal érdekes témák ezek. Most megadom a szót Alexander Tein kolléganőmnek, aki a Jüri Bizottság képviselője és egy bejelentéstevő is, két nagyon fontos jogalkotási témában, melyek azon döntések elismerését és végrehajtását érintik, amelyek a házastársak, illetve az e, élettársak vagyoni vagyonjogát illeti. Éppen most szavaztunk a jogi szakbizottságban. Erről képviselőtársam bizonyal kifejti majd részleteiben, miben is áll ennek a dossziénak a jelentősége. Köszönöm, németül fogok beszélni, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves nemzeti parlamenti képviselő kollégák! Éppen ma reggel szavaztunk, eh, nagyon aktuális tehát a téma, amelyet ismertetendő vagyok, és nagyon örülök annak, hogy a jogi szakbizottságban egységesek voltunk, és megszavaztuk ezt a szabályozási javaslatot két tartózkodás mellett, egyik egy brit képviselő tartózkodása volt, aki az opt-out miatt nem vesz részt ezen szabályok tárgyalásában. A másik pedig a partneri viszony bejegyzését nem tartott elfogadhatónak. Tehát nagyon különbözőek egyébként a vélemények, annak ellenére, hogy egységes volt a szavazás itt. Például az egy azonos neműek házasságát illetően és vannak tagállamok, ahol egyáltalán nem is lehet élettársi viszonyt sem bejelenteni, vagy regisztrálni az, egy, az azonos neműek között. Tehát nagyon széles a politikai spektrum, és ezért nem volt könnyű egységes ö, ö, szavazási eredményt kialakítani, ezért örültünk ma reggel hogy ennek, hogy sikerült. Aztán a bejegyzett házastársak, illetve jettársak vagyonjogi szab helyzetét szabályozó szabályokról van szó, belértve az azonos nemű és nem azonos nemű párokat is. Egyes katolikus országban, mint Spanyolország és Portugália az azonos neműek házastársi jog, viszonya jog, vagy jogi helyzetből teljesen egyen, egyenlő a különböző műekével. Ez egy nagy eredmény. Tehát nem csak az azonos neműek esetében, Belgiumban például a nem azonos neműek esetében is létezik a eh, élettársi hivatalos viszony. A legutóbbi ciklus óta az alkalmazandó jog, a joghatóság és a külföldi eh, bírósági döntések határon átnyúló érvényesítésének kérdéseit kívántuk szabályozni. Ez volt a két utóbbi témadosszié. Reméljük, hogy sikerül siker vinni még ebben a ciklusban. Ez nagy eredmény volna, mert nagyon nagy területeit rendezni a családjogi még nyitváló kérdéseknek. Eh, ez nagyban segíteni az állampolgárokat hiszen nem csak a nagy kérdések kell foglalkoznak az állampolgárok, hanem az őket közvetlenül érintő apróságok is, apróságnak tűnő kérdések, például egy vállásnál kit milyen vagyoni részek illetnek. amit korábban fennállt, hogy az ingatlan vagyon például más joghatósággal esett, mint az ingóságok, vagyon része, na most, most már egységes ö, szabályozás esik, tehát az ingó és ingatlan vagyon. Ez is egy eredmény, és az egész dossziéban arra törekedtünk, hogy a, a legutolsó közös lakóhelyhez kapcsolódjék a joghatóság, és az állampolgárság csak másodlagosan merül fel. Ezek nagy paradigma változások, nem minden tagállamban fogadták el ezt, ezeket Lechner kollega majd ez az örök, örökösödés jog témájában ezt majd kifejti. Sok esetben az állampolgárság alapján kívánják eldönteni a joghatóságot, például a vagyoni kérdésekben, de most már nem ez lesz a helyzet, hanem túlnyomó részt a közös lakóhely szerinti joghatóság érvényesül majd. Aztán meg lehet vizsgálni azt is, hogy a köz, van-e közös állampolgárság, vagy melyik, milyen állampolgárságok merülnek fel, és sokféle joghatóság választható egy sor egyéb kérdésben. Politikai szempontból azért volt olyan vitatott ez az egész, mert a joghatóság kiválasztásának lehetősége a bejegyzett élettársi viszonyban élők számára is lehetőség lenne. Sokak számára ez túl messzire menne, de abban sikerült megállapodnunk, hogy a preambulum pontokban lefektettük, hogy a csak ezen szabályozás szempontjából érvényesül a különbség a házasság és a élettársi viszony között. Nagy politikai vita övezte ezt a preambulum pontot is, mert érezhető a különbség azok az országok lényeg között, ahol teljesen egyenjogú az élettársi meg a házassági viszony, meg azok között, ahol különbség van ezek között, és politikai problémát jelentene ezek egységesítése. Hogy egy példát említsek, a jövőben például lehetőségünk lesz arra, hogyha két német Németországban élettársi viszont jelentett be, és aztán mondjuk Lengyelországban költöznek, ott dolgoznak, Lengyelország nem ismeri el ezt a viszonyt hivatalosként, akkor ott nem tudnának elválni sem, sőt a vagyonukat sem tudnának e, elosztatni. Mert egy tagállam bíróságot nem lehet arra kényszeríteni, hogy olyan viszonyokról döntsön, amelyet az adott állam jogintézménye nem ismer el. Ilyen esetekben érezhető volt a tartózkodása a tagállamoknak, mert attól tartottak, hogy, hogy, egy, hogy egy másik tagállam jogszabályát alkalmaznák az idegen állampolgárok, külföldi állampolgárokra, akkor akár a saját állampolgáraik bírálhatnák ezt, panaszra élhetnének, hogy ők is szeretnének ilyen jogeszközökhöz folyamodni. Ezért nem lehet tehát arra kényszeríteni egy tagállamot, hogy a saját jogrendszerben nem ismert jogviszonyok alapján bírósági döntést hozzon. Plenárisan nem erről lesz szavazás erről is. A tanácsban úgy áll a helyzet, hogy nem, itt nem egy döntési eljárás van, csak jóváhagyási. Mind a két rendelet javaslat, tehát a bejegyzett partneri viszonyra vonatkozó lehet, hogy nem menne át ebben a körben, a teljes körűben, hanem csak a megerősített eljárás szűkebb körében számíthat sikerre. Éppen Svédországnál akadt el ez a dolog, mert vannak, mint mondhatom, olyan tagállamok, ahol teljesen egyenrangú a két együttélési forma, a házasság és a partnerviszony, ott viszont ahol nem teljesen egyenrangúak, ott gondot jelenthet ez a szabályozás. Ugye ez feloldható szerintem. Most úgy néz ki a helyzet a tanásban, hogy minden tagállam együtt akarja kezelni a két szabályozást egy keretben, rendezve azt, jelen pillanatban úgy tűnik viszonylag kevés tagállam ne alkalmazható a Olaszország, Lengyelország, Románia, ahol nem alkalmazható a jogválasztás lehetősége, tehát főleg kelet-európai, közép-európai országokról van szó. A, a partneri viszony esetén ám reméljük, hogy végül is tudják támogatni majd a szabad jogválasztás rendszerét, mert a vonat egy irányba mozog végső soron, és a franciaországi jogalkotás változása nagyon nagy lökést adott ennek a rendeletjavaslatnak is, segítette tehát a munkánkat. A későbbiekben majd szívesen válaszolok a kérdéseikre, ha lesznek ilyenek. Ez nagyon szakmai diszi ez. Tehát olyan apróságok is felmerültek a francia jogban, amelyek másképp szabályozzák a kérdéskört Németországban és Franciaországban egyes részteket illetően nagyon sok technikai kérdés van, tehát amelyben bizonyal kérdeznek, majd szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm, hogy még egyszer a szakbizottsági szavazásban résztvevő kollégáknak az egységes eredményt reméljük a plenárison is ilyen sikerre viszük majd a dolgot. Köszönöm. Herzlichen Dank, Alexandra. Köszönöm. Most pedig szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy milyen eljárásban dolgozunk. Ez már ismerős mindenki számára. Most arról beszélek, hogy milyen szabályok szerint folytatjuk le ezt a vitát. A most következő vita szabályozásában a következőként járunk el. Kiosztottunk űrlapokat, és ezeket lehet ide benyújtani, hogyha valaki felszólalási időt kér. Kutlesner úrnak adom meg a szót, aki az Európai Parlament korábbi képviselője. Néhány hónappal ezelőttig európai parlamenti képviselő volt, és az Európai Parlamentben töltött idő utolsó időszakában jelentéstevő is volt. A határokon átnyúló öröklési folyamatokkal kapcsolatos jelentés tekintetében. Nagyon nagy munka volt ez, mert különböző jogi hagyományokat kellett figyelembe vennie a különböző tagállamok örökösödési jogával kapcsolatosan, ezt a tapasztalatát kívánja megosztani velünk, hogy mit tapasztalt a tárgyalások alatt, és a megállapodás részleterőjéről is tájékoztat minket. Köszönöm szépen, Tádes! Van most egy kis időm, hogy részletesen megvizsgáljam ezeket a problémákat, sőt most még inkább van időm ezzel foglalkozni, hogy kiléptem a parlament alkalmazásából. Nagyon érdekes eredményekre jutottam a házas felek tulajdonával kapcsolatosan, és azt is el kell mondanom, hogy a megállapításaim alapján egy kicsit Másként állnak most a dolgok, mint amikor 10 vagy 12 évvel ezelőtt elkezdtem európai parlamenti képviselői munkámat. Egy kicsit frusztráló, hogy milyen mértékben eh, ütközünk problémákba, amikor eh, a fizetésképtelenségi rendelettel eh, kezdünk el foglalkozni. Ezért nagyon érdekes hol látni, és biztató, hogy egy kis előrelépés már azért történt. Azok számára, akik nem ismerik a fejleményeket, nagyon érdekes tudni, hogy néhány héttel, hónappal ezelőtt egy német-francia szerződést írtak alá az anyagi joggal kapcsolatosan, elektronikus árukkal kapcsolatosan és szellemi tulajdonjoggal összefüggésben. És ami az öröklési jogot, örökösödési jogot illeti, nem én voltam az első, aki elkezdett vizsgálódni ebben a témában jelentéstevőként. Megpróbáltam összefogni a különböző erőket a tárgyalások előrevitele érdekében, de szerintem eh, érdekes módon ez volt a legnehezebb tárgyalási sorozat eh, az európai képviselői karrierem alatt. A tárgyalások során a parlamenten belül a kollégák között, illetve a bizottsággal való tárgyalásban, a tár- tanácssal való tárgyalásban, minden formációt beleértve, arra irányultak, hogy összehangoljuk az eltérő véleményeket és megközelítéseket wie ich das bei anderen Dingen erlebt habe, äh, erbittert ihren Vorschlag verteidigt. Más esetekben is próbálta védelmezni a bizottság a javaslatát, de ebben az esetben nagyon szívesen álltak a vita elébe, és a szakértelmüket úgy használták fel, hogy az nagyon is előre mozdította a javaslat ügyét. Zu tun hat, es waren vier Personen, denen ich immer wieder lange Diskussionen hatte und Besprechungen. A bizottság minden képviselője, akivel együtt dolgoztam, mind nagy szakértők voltak, sőt, még nők is voltak közöttük, nem mintha meglepne, hogy ők nagy lehetnek. Minden esetre mindez pozitív befolyást gyakorolt a dolgok menetére. Auf der europäischen Ebene nicht so in dieser kontroverse Regierung Azért röviden megemlíteném a nemzeti parlamenti kollégáim kedvéért, hogy nem arról volt szó, hogy a kormány és az ellenzék között kell tárgyalni, mint a nemzeti parlamentekben, de azért kibontakoztak hasonló véleménykülönbségek. Én mindig úgy vélekedtem, hogy ezt a kérdést még egyszer meg kell vizsgálni, és az Európai Parlament, ha teljes mértékben konszenzusos alapon működik, akkor ez akadályozná a munkáját minden esetre. Ez olyan terület, ahol nem igazán láttuk, hogy a politikai filozófiák, ideológiák formálták volna a tárgyalás, hanem inkább nemzeti konfliktusokról volt szó. És persze ez szakmailag is nagyon összetett téma volt. Az anyagi örökösödési jog e körül forgott leginkább a vita. Sok ponton eléggé szkeptikus voltam, hogy az anyagi jogban hogyan tudjuk érvényesíteni ezt a közelítést, de azért ebben az esetben több száz éves hagyományokat kell megváltoztatni különböző tagállamokban. Sok tagállamban a nemzetiség elve a jog alapköve, másoknál a helyi jog az életszerű tartózkodás fogalmából indul ki. Tehát óriásiak a különbségek, és ezek évszázadok alatt alakultak ki az anyagi jogban. Mindez a kérdés tehát nagyon kényes kérdés, érzékeny kérdés, és a parlamentben kezdetektől úgy gondolkodtunk, hogy az egyetlen megoldás a tagállamokkal való együttműködésben a konszenzus amikor a parlament és a tanács közösen kíván sikerre vinni egy ügyet. Ilyenkor mindig előítéletmentesen kell minden problémát asztalra téve nyíltan folytatni a vitát. Minden eljárási kérdés, joghatósági kérdés, illetékességi kérdés az asztalra kellett, hogy kerüljön. És sok tagállam számára nagyon fontosak voltak ezek az egyeztetések. Az Európai Parlamentben, a szakbizottságban a kollégákkal és a nemzeti kollégákkal is egyeztettünk. Nagyon sok találkozónk volt az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal, a tanácssal, a szakértőkkel is. Meghallgatások voltak, tanulmányokat végeztünk, és tárgyalásokat folytattunk a civil társadalom képviselőivel, az jogászok képviselőivel, közjegyzők képviselőivel, úgyhogy időre, türelemre volt szükség, és a továbbiakban is ez az igaz. Nem remélhetünk gyors eredményt. Van egy mellékterméke is ennek a folyamatnak, ez nagyon érdekes, ezért megemlítem. Az elején nem voltam meggyőződve arról, hogy könnyen elérhetünk valamiféle eredményt, a bizottság és a tanács képviselői a hiteles tanúsítványok ügyében alakítottak ki nagyon merev álláspontot. A mezőgazdasági politikára vonatkozó tárgyalásokban elképzelhető, hogy áttörések jönnek létre egyik napról a másikra, de ez a téma volt talán az első, amit a határon átnyúló dokumentumkezelés tekintetében sikeresen megoldottunk. Néha megdöbbentő, hogy a hosszas tárgyalások milyen eredményekre vezethetnek. Folyamatos, állandó vita volt, sok megbeszélést tartottunk az összes érdekelt bevonásával. Az együttműködés nagyon so- fontos volt számunkra, és az volt a benyomásom, hogy mindenki a sikerért dolgozott, és eh, nem blokkolási taktikával eh, próbáltak érvényesülni. Nyilván a tagállamok a saját eh, szükségleteikre, illetve sajátos helyzetükre választadó megoldásokat pártolták leginkább, de senki nem próbálta blokkolni a folyamatot a saját sikere érdekében. A rendelet mindenki számára újdonság. Senki nem mondhatja, hogy mi győztünk, és a mi megközelítésünk érvényesül elsősorban. Ez most mindenki számára újdonság, és mindenkinek alkalmazkodnia kell valamilyen mértékig. Ami a többségi elvet illeti, úgy gondolom, hogy együtt döntés keretében tárgyaltunk az egész kérdéskörről, és ami a házas felek közös tulajdonát illeti, ez olyan kérdés, amit nagyon sok szempontból kell megvizsgálnunk. A parlamenti döntés a tanácsi döntésre is hatással lehet, hogyha a parlament és a szakbizottsága olyan álláspontot fogad el, amelyet nagy többség támogat, akkor ez hozzá fog ahhoz járulni, hogy a tanács is talán elmozdul abba az irányba. És ugyanúgy, mint a magánéletben, itt is érvényesül, hogy ha valaki tudja, hogy többségi álláspontot lehet kialakítani, akkor ez előmozdítja a konszenzus kialakítását. Gondolom mindenki a belpolitikából ismeri ezt a jelenséget, hogyha az ember már többséget szerzett, akkor számíthat arra, hogy lassan eléri az egyhangúságot is. És és hogyha nincsen egyhangúság, akkor a szavazatok megoszlása mindenképpen kétségeket kelthet, vagy kritikának adhat alapot, de az egyhangúság egy egyértelmű eredmény. Ezért nagyon örülök, hogy részese lehettem egy ilyen folyamatnak. Nem tudom, hogy a bejegyzett együttélés esetében mi történik a közös tulajdonnal, de a parlamenti viták során felmerült a joghatóság megválasztásának lehetősége Lengyelország, Németország, Olaszország és Spanyolország számára. Ez nagyon lényeges változás volt, hiszen korábban a nemzetiség elvéből indultak ki, ez volt a törvényeikben pontokba szedve. Hogyha valaki a hazája törvényei szerint kívánja intézni az öröklést, illetve ráhagyni örököseire vagyonát, akkor ez lehetséges, de az um, kifejezett uh, jogválasztást a bizottság nem támogatta. Ezt kategórikusan, világosan meg kellett uh, adni, meg kell adni, hogy milyen joghatóságot választ az illető. Hogyha élő személyek között jön létre egy szerződés, például a házas felek közös tulajdonáról, akkor ezt világosan le kell szögezni, hogy milyen joghatóság alá rendelik az adott szerződést. De nehezebb a kérdés, hogyha egy végrendeletről van szó. A Dán elnökség alatt volt az utolsó tárgyalás, ami azért volt érdekes, mert a dánok nem is vesznek részt ebben a rendszerben, és most beszélnék az Egyesült Királyság szerepéről. Az Egyesült Királyság és Írország nem kíván részt venni ebben, opt-out-tal él. Dánia egy kicsit más helyzetben van, de azért ezt meg kell említenem politikai okokból, az Egyesült Királyság esetében teljesen megalapozottak voltak az érvek, nem is ezzel akarok vitatkozni, de az Egyesült Királyság részt vett a tárgyalásokban, hatással volt azok menetére, és az Európai Parlamentben is volt szavazati joguk. Vagyis az Európai Parlament Egyesült Királyságbeli és ír tagjai teljes joggal szavaztak az ügyben, és ráadásul ebben a tárgyalási folyamatban nemzeti érvek nagyon erősen érvényesültek. Ez számunkra ez problémát jelentett, és úgy gondolom, hogy otthon a kollégák körében is felmerült ez a nagy kérdés, hogy hogyan kellene erre reagálni. Ezt néha meg lehet tenni, de hogyha ez a főszabály, akkor nem tartom életképes megoldásnak. Problematikusnak láttam tehát ezt a fajta eljárást. Németországnak is voltak nehézségei ezzel a jogszabályal. de ezek azért annyira jelentősek nem voltak Németország esetében. A munka tehát nagyon hosszadalmas volt, de nagyon összpontosított és objektív is, az eredményt jónak mondanám sokkal jobb, mint az eredeti bizottsági javaslat, ami már maga sem volt rossz. És ez annak köszönhető, hogy a különböző résztvevők, felek, a parlament, a tanács és a bizottság mind jó hiszemben működtek együtt. Úgyhogy kifizetődőnek bizonyult a ráfordított idő és erőfeszítés. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm Kurt. Valóban ezen kérdések szoktak felmerülni a jogi szakbizottság Egy Nap mint nap dolgunk volt ezekkel a kérdésekkel. Arról kell döntenünk, hogy milyen kérdésekben van szükség harmonizációra, és mire nem. Más országok erről a kérdésről másként vélekednek. vélekednek. Nemrégében Ausztriában részt vettem egy közjegyzői konferencián, a polgári törvénykönyv évfordulója alkalmából, és az a kérdés merül fel, hogy a parlament egyáltalán miért akar teljes harmonizációt a családjog területén. Én pedig azt válaszoltam, hogy mi nem ezt szeretnénk, mi nem szeretnénk egy európai polgári törvénykönyvet, de vannak olyan területek, ahol, hogyha figyelembe vesszük, hogy az európaiak sok, sokat mozognak, nagyon magas szintű mobilizációval rendelkeznek, akkor bizonyos területeken bizony harmonizálni kell. Tehát nem erőszakkal próbálunk valamit elérni, hanem kompromisszumot szeretnénk. Nem szeretnénk erőszakkal senkivel semmit lenyeletni. Kompromisszumok, kompromisszumkészek vagyunk. Olyan megoldásokra van szükség, amely mindenki számára kielégítő. A jogi szakbizottságban sokszor olyan vitákat, vagy akár diplomáciai vitákat is folytatunk, ahol a jog alapot vitatjuk meg, tehát azt, hogy a szerződés mely cikkére hivatkozunk. Ezen viták és elég bonyolultak, hiszen itt is kell arra gondolnunk, hogy az egyes tagállamoknak más és más hagyományai, más és más normái vannak. És ezeket ugye a képviselők el is mondják. A, jog, a jogalap kiválasztásáról tehát gyakran beszélünk. Most Fjurini úr következik a Dandi Egyetemről. Fjurini asszony következik a, a Dandi Egyetemről. Fiorini asszony. Köszönöm szépen, megköszönöm a szervezőknek, hogy lehetővé tették számomra, hogy itt lehessek. Köszönöm a meghívást erre a konferenciára. A családjogi jogszabályok fejlődése az elmúlt 13 évben sokat fejlődött. Onnan indultunk hogy gyakorlatilag nem is voltak közös szabályok, aztán elkezdődtek a, először a gyerektartással kapcsolatos szabályok alakultak ki, és most már számos európai családjogi jogszabályunk van. Az előttem szólók azonban elmondták, hogy az európai családjogi szabályok fejlődése nem volt egyszerű. Lassabban fejlődött valójában ez a harmonizáció, mint a kereskedelmi és egyéb polgári jogok harmonizációja. Ez a jogalkotási eljárás miatt van. A, szab, a, jog, a szerződés értelmében különbséget kell tenni. Az európai családjogra a különleges eljárás vonatkozik, a 81 per 3-as cikke a szerződésnek. És két lehetőség van, vagy az egész euróérvényes jogszabályokat lehet így létrehozni, avagy megerősített együttműködéssel csak bizonyos tagállamokban alkalmazni ezeket a jogszabályokat. Van egy különleges eset, az úgynevezett passarel záradékok, még családjogban is lehet így alkalmazni a rendes jogalkotási eljárást. A passarel ezen a területen a passzerelek között különbség van attól függően, hogy EU-s, eu von, teljes EU-ra vonatkozó jogszabáról van szó, avagy, avagy megerősített együttműködésről. Családjogi kérdésekben a konzultációs eljárás, a különleges jogeljárás, jogalkotási eljárás, és a tanácsban ehhez egyhangú döntés kell mindenki tudja, hogy miért kell különleges státuszba helyezni az európai családjogot, ez rendkívül érzékeny kérdés. És mindenki tudja, hogy a jogi hagyományokat, a jogi kultúrát is, vagy kultúrákat is el kell ismerni ezen a területen, az imént hallottunk példákat erről. Talán meglepő, vagy paradox az, hogy ez a különleges elbírálás, vagy elbánás nem ingyen van, ennek megvan az ára. A családunk nagyon fontos az európai polgárnak, ennek ellenére azonban olyan terület ez, ahol a polgárok európai képviselői nem vesznek részt teljes mértékben tehát nem együtt döntési eljárásban döntenek erről. A polgárok számára tehát nagyon fontos a családjogi törvény, de ne feledjük el, hogy a tanácsban egyhangú döntésekre van szükség, és ez hozzájárult ahhoz, hogy lassabban fejlődjön az európai családjog, erre már beszéltem. A tagállamok blokkolhatják a egyes európai jogszabálytervezeteket, hogy nemzeti érdekeiket védjék. De még akkor is, hogyha sikerül elérni valahol a harmonizációt, meg lehet ennek az ára, mondjuk ha nem megfelelő kompromisszumokat hoznak, nem megfelelő kompromisszok alakulnak ki, így bizonyos intézkedések célkitűzéseit lehet, hogy nem teljes mértékben valósítják meg, vagy lehet, hogy éppen ellenkező értelmű jogszabályok születnek a passzerel záradékok hidalják át a problémát. Hogyha passzerelt használnak, akkor a rendes jogalkotási eljárás lép életbe, intézményközi párbeszédre kerül sor, és minősített többséggel dönthet a tanács. Ezzel kapcsolatban az első kérdés az, hogy a passzerel használatát szorgalmazni kell. -e. Hiszen ez azt jelenti, hogy a tagállami hatáskört csökkentjük egy olyan kérdésben, ami nagyon érzékeny. Emellett úgy is lehet érvelni, ahogy azt a 67-es cikk teszi, szerződés 67-es cikke. Itt arról olvashatunk, hogy az Európai Unió a szabadság, a biztonság és az igazságoság területe. És a tagállamokban különböző jogi hagyományok és kultúrák léteznek. Azonban nem szabad túlbecsülnünk ezt a problémát. A passzarellek ugyan csorbítják a tagállamok hatáskörét, de ezt is meg lehet oldani. A tagállamok más belügyi, belügyi kérdésekben, vagy belügyi politikákban használhatják hatáskörüket. A passarelhez ugye a tanácsban egyhangú döntéshozatal kell, illetve az is szükséges hozzá, hogy a nemzeti parlamentek ezt ratifikálják, illetve elfogadják. Persze ez utóbbi kitétel nem kell, hogy megvalósuljon, hogyha mindez a, a megerősített együttműködés keretében történik a 333 per 2-es cikk értelmében. A passzerelt kritizálók azt is mondhatják, hogy vannak olyan családjogi területek, a családunk olyan területei, amelyeket nem is lehet a rendes jogalkotási eljáráson belül használ, ö, kezelni. Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Valójában nem az a, leg, nem az a lényeg, hogy a családjunknak melyik területéről van szó, hanem arról, hogy a szóban forgó intézkedésnek mi a tartalma. A jognak vannak olyan területei, amelyek vegyesek, tehát a családjog és a, a kötelezettségek, vagy a tulajdonjog közös területén helyezkednek el, az anyagi gondolok, vagy a tulajdonjogra. Ezek ilyen vegyes területek, amelyek határmesdjén helyezkednek el. Csupán azért, mert valamilyen határmesdjén elhelyezkedő vegyes jog nem jelenti azt, hogy nem lehet használni rá a passzarel záradékot. Szerintem az egyhangú döntéshozatal tehát valójában a tartalomtól függ, és nem mástól. A Passarel záradékot eredményesen lehet használni, amikor részleges harmonizáció van-e már az európai bíróságok munkájában, vagy ahol nemzetközi egyezmény egyezménynek felel meg egy-egy európai jogszabály, vagy ezt egészíti ki egy európai jogszabály. A passzarrel záradékot akkor is lehet használni, amikor egy intézkedés mindenki számára, amikor egy jogszabály mindenki számára, minden tagállam számára elfogadható intézkedéseket tartalmaz, és komoly eredménnyel járhat, megfelel egy célkitűzésnek az is elképzelhető, hogy még így sem jöhet létre a megegyezés. Ilyenkor van egy alternatíva a megerősített együttműködéssel kapcsolatban. A megerősített együttműködésre számos rendelkezés szabály vonatkozik. Az Európai Unió működéséről szóló szerződésben, tehát nagyon komoly feltételek mellett valósulhat csak ez meg, tartalmi, illetve eljárási feltételek mellett. Az Európai Unióról szóló szerződés 20. cikkében vannak taglalva ezek a feltételek, a megerősített együttműködés csak utolsó mencsvárként lehet alkalmazni, és mindenképpen az Európai Unió érdekében kell ezt megtenni. Mi, az, mi is ez az mint, mi is ez az utolsó mencs, bár hát erről nincs semmiféle definíció, meghatározás a szerződésben. Az alapszerződések azt mondják ki, hogy akkor lehet ezt alkalmazni, hogyha a teljes Európai Unió a szóban forgó jogszabályt előre láthatólag sokáig nem, tud, nem tudná máshogy elfogadni. Bírósági ítéletek szólnak ennek a kérdésnek, a Dorsó Mencsovár kérdésének a értelmezéséről. Ők is körülbelül ugyanezt mondják ki, tehát ami az előrelátható, ami, a belátható, ami belátható időn belül EU szinten nem valósulhat meg, akkor léphet életbe a megerősített együttműködés. A kérdés csak az, hogy milyen módon lehet elérni egy, egy célkitűzés. Ugye sok szakpolitikai opció van, nézzünk egy egyszerű példát, ahol két alternatíva van. Képzeljünk el egy EU-s intézkedést, amit az első alternatíva mentén próbálnak meg megvalósítani, nem jár sikerül, ezen szakpolitika alapján szükség van a megerősített együttműködésre? Akkor megvalósul ez az utolsó mencsvár feltétel? Avagy meg kell nézni a B alternatívát. Véleményem szerint ez nem egy olyan kérdés, ami a joghoz kapcsolódik, ez, maga, ez a kérdés magával a megerősített együttműködéssel kapcsolatban merül fel. Tehát kell-e prioritást tulajdonítani annak, hogy mert hát mi a jobb, hogy az európai polgárok egy bizonyos része számára adjunk többet, vagy pedig azt próbáljuk meg inkább elérni, hogy mindenki számára adjuk, de egy kicsit kevesebbet. Most rátérnék az európai család jogra, mint olyanra. Nos, hadd mondja el azt, hogy nagyon könnyű összekeverni a dolgokat. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 20. cikkében Kétféle célkitűzés van. Egy, külön, egy intézkedés, egy konkrét intézkedés célkitűzései, illetve az EU célkitűzései. Ezeket nem szabad összekeverni. A megerősített együttműködés azon alapul, hogy ez más tagállamok számára egyfajta ösztönző erő, tehát ők is bármikor beléphetnek a megerősített együttműködésbe. Arra persze semmi garancia, hogy ez megtörténik. Arra pedig még kevesebb, hogy az összes kimaradó tagállam egyszer majd csatlakozik. Ugyanakkor a megerősített együttműködés még szerteágazóbb megkülönböztetést is eredményezhet. Konkrétan a családjogban, hogyha többször alkalmaznák a megerősített együttműködést, az szerintem nem lenne pozitív. Azért, mert az európai családjog olyan terület, ahol az intézkedéseknek nem területi hatája van, nem területi jellege van, hanem egy adott területen kívül is érezhető ennek a hatása. Tehát ha túlságosan sokszor alkalmazunk ezen a területen megerősített együttműködést, ez elképzelhetően negatív hatással járhat az európai polgárokra, illetve a jogbiztonságra. A jogbiztonság alapfeltétele az igazságosság területének és az igazságosság területének megvalósítása pedig az egyik legfontosabb célkütőzése az Európai Uniónak. A megörösített együttműködést véleményem szerint kizárólag külön esetekben, tehát kizárólagos, különleges feltételek mellett különleges esetekben lehet használni. Nemrégiben az Európai Bíróságnak volt egy ítélete, amely azt mondta ki, hogy az Európai Unió érdekei, érdekeit nem lehet úgy megvédeni, hogy hogy folyamatosan megerősített együttműködéseket kötünk, a helyet, hogy a teljes Európa Unióra vonatkozó intézkedéseket és jogszabályokat hoznák meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Fiorini asszony. Nagyon érdekes volt ez az előadás, már ami a jogalapot illeti a családjog területén. El kell mondanom, hogy ideális esetben tartani tudjuk az időkorlátait a mai vitánknak, úgyhogy most meg szeretném adni a szót a vendégeinknek. Ketten jelezték, hogy szeretnének szót kérni. Akik még nem jelezték írásban felszólalási szándékukat, ettől függetlenül jelentkezhetnek szólásra. Olaszországból eh, Szényeti úrnak adom meg eh, a szót, illetve Famigletti úrnak. Köszönöm szépen, számunkra rendkívül fontos ez a kérdés, nem csak európai szinten, hanem tagállami szinten is. A családogi kérdésekben az európai együttműködés mindenképpen érdeke a tagállamoknak. A Lisszaboni szerződés megszabja azt a keretet, melyen belül például a kölcsönös elismerést meg kell valósítani. Nagyon fontos az, hogy mindenki hozzáférhessen az igazság szolgáltatáshoz, és ez az összes, a jog összes területén megvalósítandó. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szakértőket megfelelően képezik ki az eurós jognak megfelelően. A stokholmi program nem teljesíti ki a tagállamok, a stokholmi programon belül a tagállamok még nem teljesítették ki lehetőségeik lehetőségeit. lehetőségeiket. A verseny, a belső piac ellenére eltérőek a jogrendszerek az Európai Unióban, meg kell próbálni ennek ellenére a lehető legtöbb dolgot harmonizálni, illetve nagyon fontos cél az is, hogy az ítéletek határidejét és költségeit csökkentsük. Ez rosszat tesz ugyanis a belső piacnak. Úgy vélem, hogy mindenki számára biztosítani kell azt, hogy az igazságszolgáltatáshoz hozzáférjen, hogy a jogait védjék, illetve hogy megfelelően szakértő kezekbe kerüljön igazságügyi képviselőte. Azt gondolom, hogy nagyon fontos eszköz az európai családjog. Ugyanakkor azt is tudjuk, az is nagyon fontos, hogy a tagállamok eltérő jogrendszerét meg tudjuk, tudjuk valahogyan összeegyeztetni. Ugye ezek eltérő jogi hagyományok, jogi kultúrák. A szerződés negyedik cikke szól arról, hogy tiszteletben kell tartani ezeket a hagyományokat. Alessandra Tein asszony beszámolóját, ezért nagyra értékeltem. Ő beszélt arról, hogy a reform, a gyors reform folyamatot meg kell tudni, tudni kell összeegyeztetni a tagállamok saját sebességén történő fejleményekkel. Az olasz képviselőház megvizsgálta az Európai Uniós javaslatot családjogi együttműködésben, illetve öröklési kérdésekben. Ami a vállás, illetve a vállásjogot élet, és a, az élettársi kapcsolatok esetében a családjogot. Az, EU, az olasz képviselőház nem ellenzi az Európai Unió által tervezett lépéseket. Ugyanakkor az olasz képviselőház azt szeretné, hogy a magasabb szintű jogvédelmet biztosító rendszereket nem szabad ezzel megszüntetni családjogi területen. Ebben a kérdésben nagyon előre haladott már a folyamat. Úgy gondolom, hogy a tagállamokban elfogadott normákat közelíteni kell egymáshoz, közelíteni kell egymáshoz de itt az is fontos, hogy megfelelő garanciákat adjunk. Nem szabad megengedni azt, hogy, ez, hogy ne legyen átlátható ez a folyamat, tehát átláthatónak kell lenni, és fontosnak tartom azt, hogy a lehető legnagyobb egyetértést érjünk el ebben a harmonizációs folyamatban. Azt sem szeretném, hogyha az euroszkeptikusok elérnék azt, hogy megrekedjen a folyamat. Köszönöm. Bardzo dziękuję panu posłowi Famili. Köszönöm szépen. Familiét úr. Következő hozzászólunk. Alexander Pocsé Lengyelországból parancsolja. Tisztelt elnök úr, kedves képviselő kollégák! Szeretem volna hozzászólásomat franciául kezdeni, hogy ezzel is kifejezem nagyra becsülésemet város iránt és francia nyelvű kollégáink iránt. De ha már az elnök lengyel, magam is nem folytatnám. Tehát mindenek előtt, ami Tájnasszony az imént mondott, ahhoz kapcsolódóan szeretném a következőt hozzáfűzni. Lengyelországban, hazámban most folyik a bejegyzett partneri viszony, vagy élettársi viszony jogszabálynak kialakításai. Kilátása. Az első próbálkozás annak idején kudarccal járt, most próbáljuk megint ezt a kérdést rendezni. Én személy szerint, és az, a polgári platform, az én a pártom, a kormánypárt támogatja ezt a megoldást, támogatjuk a élettársi viszony bejegyzésének lehetőségét. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bármilyen megoldást egy tagállamra erőltessenek kívülről. És itt kapcsolódnék ahhoz, támogatva azt, amit olasz kollégám mondott. Az egész kérdéskör kívül kényes, nagyon sok ellenmondást okoz a társadalmakban megpróbálhatjuk megoldani nemzetközi szinten, ám az ilyen kísérletek szerintem kudarcra vannak ítélve, annak okán, hogy nagyon nagyok a különbségek az egyes társadalmak felfogásában. Más kultúrák, más jogrendszerek érvényesülnek az egyes tagállamokban, úgyhogy az ilyenfajta konf- harmonizációk önmagukban is nagyon nehezek. Franciaországban van arra lehetőség, hogy egy azonos neműek házasságot jegyezzenek be. Ezen nagyon sokat lehet gondolkozni, mindenki számára. Sok mindent vetesz fel. Franciaországban is voltak nagyon komoly tüntetések. Az emberek az utcára voltak, hogy tiltakozzanak ez ellen. Ez is jól mutatja, mennyire kényes ez a problémakör más országokban is. Hazámban például az a tény, hogy ha elfogadjuk a, a bejegyzett élettársak kapcsolatot, az végsősoron további követeléseket szülhet, ugyanakkor mások számában kizárná a lehetőségét az azonos neműek közötti Sokon úgy tekintik a, a bejegyzett életási viszonyt, hogy az megnyitja a kaput a házasság előtt és az azonos neműek között. Ez pedig abszolút de Magyarországban és más kultúrokban is. Sajnos ezt az érvet használják sok esetben e vitában, akár az életási kapcsolat ellen is hogy az esetleg egyfajta kaput nyitna az azonos neműek házassága előtt. Tehát figyelemmel kell lennünk ezekre az érvekre. Amit Tynes mondott azzal kapcsolatban a családjogban, Lengyelországnak tényleges érdeke, hogy határon átnyúló ö, érvényű szabályok is érvényben legyenek. Ugyanakkor eddigi tapasztalataink sajnos nem voltak túl jók. Utalok itt azokra a bírósági döntésekre, melyek a különböző állampolgárságú házaspárok gyerekeiről szóltak, amikor az egyik házastárs lengyel állampolgárság volt, a másik külföldi. Hogyha mondjuk kirándorolnak Franciaországba, Nagy-Britanniába, Skandinávországba, országokba, Lengyelországnak adott a tapasztalata, és jogászként is mondom ezt, aki családjukban dolgozik, tudni, korábban ez volt a munkaköröm. Tehát ilyenként mondhatom, hogy majdnem minden ilyen esetben, csak nem kizárólag, minden így mond határon átnyúló ilyen ügyben, a független attól, hogy a, a, a fér vagy a feleség volt lengyel, majdnem minden esetben, a gyermek közötti gyámjogot, vagy a azon ország szerint határozták meg, ahol a gyermek született. Amely általában Lengyelországon kívüli ország volt. Lengyelországban hasonló, más a szabályozás nálunk, az esetek 90%-ában az anya kapja a gyermek fölötti gyámjogot, felügyeleti jogot. Ez nálunk nagy gondot okoz, ez a, a két gyakorlatnak ez az ütközése, és ha ezt szabályozni szeretnénk új módon, hogy objektív kritérium alapok alapján döntünk, a gyermek jólétét szem előtt követve, ez volna az elsődleges szempont. Ez szerint kell döntsük, hogy ki legyen a gondviselője a gyereknek, és nem az az ország, ahol a bírósághoz fordultak első körben. Ez Lengyország számára nagyon fontos kérdés. Sajnos még egy fel kell hívni a figyelmüket. amely nem csak lengyeleket érint, hanem más tagállamok polgárait, beleértve nem Európai Uniós tagállamok állampolgárait. Norvégia, Svédország és Németország példájáról szeretnék most beszélni. Ütűhet talán túl egyszerűsítése a bevándorló gyermekek ügyének, legyenek azok Lengyelországból származóak, vagy más országból származóak. Nagyon egyszerű a gondviselő jogot átadni más pároknak, vagy más házaspárnak, még akkor, ha a lengyel származású szülő valamilyen bűncselekményt követel, vagy annak vágyával illetik ilyenkor gyámszülőknek adhatják át a gyermeket. Az ilyen eseteket Európai Uniós szinten kell kezelni. Figyelembe kell venni ezt a sajátságos vetületét a kérdéskörnek. Mi igyekszünk nyomást, hogy befolyásolni a jogszabályalkotás tervezetét, figyelembe ezeket a sajátságos lehetőség szerinti helyzeteket. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm, szenátor úr. Most pedig Tájnasszonynak adom meg a szót, aki remélem eloszlatja majd a szenátor úr félelmeit a két rendelet tervezettel kapcsolatban, amelyről éppen ma szavaztak a Júri Szakbizottságban egyrészt a, a házassági vagyonrendezés, illetve az élettársi viszony bejegyzése ügyében. Hosszú viták előzték meg e két tervezet kialakítását. Nagyon sok győzködésre volt szükség, hogy az egyes nemzeti jogrendszerek részéről tapasztalatú ellenállással foglalkozzunk, illetve azokat orvosoltunk igazából eset eredő panaszokat. Szeretnék néhány szót szólni a lengyel szenátor által felvetett második témával kapcsolatban. Igen, ez egy szimptomatikus eh, eset, és jól mutatja, hogy sürgető szükség van uniós szintű szabályozásra ezekben az élethelyzetekben. Eddig sajnálatos módon nem volt a családjogban komoly uniós hatáskör. A, a gondviselő kijelölése, az élettársi viszony, és az vállások rendezésénél, a gyermek elhelyezése esetében azt szeretnénk, ha minden tagállam között egyenlő szabályok érvényesülnek, nem billenne sem erre a, a, a játéktér. Mielőtt megadnám a szót Alexandrának, megkérdezem önöktől, hogy van-e felvetésük vagy kérdésük ebben a szakaszban. Úgy tűnik nincs. Akkor Alexandernak adom meg most a szót. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen mind a két kollega magyarázatát. Hagy tegyem még egyszer világossá. Lechner kollégám az elején szintén elmondotta, minél inkább foglalkozunk az egyes tagállamok jogszabályaival, egyre világosabb lesznek a különbségek, különösen az öröklési jog és a családjog területén. Lechner is kifejtette a beli véleményét, hogy valamit nem lehet harmonizálni. Legalábbis a legközelebbi évtizedekben vannak tehát területek. Én egy kicsit optimistában láttam ezt a kérdést, én is. Ügyvéd vagyok, és jegyző is, jegyzőként is dolgoztam. Úgyhogy nagyon sok szerződést írtam, családjogi, házassági, vállási, öröklési okiratokat. Tehát nem arról beszélünk, hogy harmonizálnánk teljes mértékben a tagállami jogrendszereket, és az anyagi jogra vonatkozóan mindenképpen az a helyzet, Lechner úr pedig az öröklési jogról beszél majd. Tehát nem avatkoznánk bele a nemzeti jogszabályok rendszerébe, épp ellenkezőleg. Éppen azokat, csak azokat az eseteket rende, kívánjuk rendezni, ahol nem megállapítható, hogy például egy pár elválik, és vagyonjogi vita alakul ki, akkor mely bíróság joghatósága döntsön. Jelen pillanatban úgy áll a helyzet, hogy abszolút előfordulhat, hogyha különféle tagállamokban laknak. Tehát eddig mondjuk Olaszországban éltek, elválnak, és az egyik mondjuk elköltözik, mondjuk Lengyelországba, vagy mit tudom én. Akkor előfordulhat az, hogy egyik Olaszországban él panasszal, a másik Lengyelországban fordul bírósághoz. És a nemzetközi magánjog ott nem ismerem teljesen, bár az olasz jogot igen, mert ott különböző öröklékjogi ügyekben volt alkalmam olasz, az olasz joggal foglalkozni. Tehát előfordulhat, hogy elméletileg, hogyha mind a ketten bíróság elé mennek, mondjuk a saját szülővárosokban, akkor két bírósági határozat születhet, párhuzamosan, meg is történt ilyen, különféle eredményekkel. Mondjuk az olasz bíróság lehet, hogy azt mondja ki, hogy az olasz jog alkalmazandó, míg a lengyel jog azt mondja, hogy a lengyel joghatóság kell érvényesüljön. Ebben nem sokat segítettek ennek a párnak, évek, évek kellett pereskedtek, igen sok pénzt költöttek mindenre, és aztán kaptak végül két egymásik ellenmondó bírósági ítéletet, amelyek nem, nem tudtak mit kezdeni. Épp az a cél, tehát ezeket a helyzeteket megoldjuk. Tehát mind, a, két, a, a pár mindkét tagja tudja, hogy egyáltalán mi, milyen vagyon részt esik, a, vagy, vagy, vagy közösen szerzett vagyon a, a házasság vagy az együttélés folytán, már amennyiben az együttélést elismeri az adott joghatóság, tehát milyen vagyonjogi szabályok érvényesülnek az ő esetükben, és bizonyos határok között akár joghatóságot is választhatnak. Tehát erről van szó végső soron. Tehát a bírósági joghatóság meghatározásán és azon, hogy mely jogszabály alkalmaz, mely jogat, jogrendszer alkalmazandó. Ugyanakkor előfordul, hogy nem olyan kérdés is, amikor is a külföldi döntések, bíróságatátok elismeréséről van szó. Ez azt jelenti például, egy az előbb említett német pár, eh, azonos neműek, Berlin, egy berlini párról van szó, akik Lengyelországba költöztek, mert ott kaptak munkát, és aztán a lengyel hatóságok és bíróságtól azt kéne kérjük, hogy ismerjék el, hogy Németországban elismert az, az, egy, az a partneri viszony, amelyben az a pár él. Többet nem kérünk. Tehát az ott a tagállam, amiben költözik ez a, ez a pár, és azt mondja, hogy ők nem ismerik el az azonos neműek élettársi viszonyát, és, tehát, és hogy például azt mondják, hogy Spanyol, Spanyolországban ugye elfogadott a házasság ennek leszbikus párnak, de számunkra ebben a mi támogálamunkban ők, ők single, ők, ők egy, egyedülállóak. Ilyenkor mi a teendő? Tehát vannak olyan esetek, hogy a gyereket nem lehet bejelenteni az esetben sem iskolába, sem óvodába, mert, mert nem is elismertek a szülők, mint, mint egy pár az adott tagállam jogrendszerében. Azt nem lehet persze meghagyni, hogy a gyermekek a levegőben lógjanak, tehát ezeket a helyzeteket rendezni kell jogilag. Tehát valami gyakorlati jogi megoldást kell találni, például, hogy ez a gyerek iskolába igazható legyen. Tehát van, ez esetben volt, a Portugálban született egy gyermek, és a portugál állam hatóság úgy hogy ez a helyzet annyira bonyolult, ki tudja, milyen módszerrel született ez a gyermek, vagy adoptálták, vagy hogy is mind, de a hatóság azt mondta, hogy nem tudja megállapítani, hogy az újszülöttnek mi az állampolgárság, először ezt meg kell vizsgálniuk, mondta a portugál hatóság, és aztán két-három jár évvel később hoztattak döntést, addig útlevelet sem kaphatott a gyermek, ez azt jelenti, hogy nem utazhatott külföldre a, a, a két szülő a gyermekével addig, amíg a hivatal nem tudod dönteni. Mindazok, akik a, aki a jogi szakbizottságban ülnek, jól tudják, hogy nagyon sok ilyen gyakorlati helyzet van, amelyeket meg kell oldani. Nem lehet két-háromig várni egy útlevélre, hogy csak külön-külön lehessen utazni a gyermeket, ne lehessen el magába vinni a párnak. Tehát ezeket a helyzeteket meg kell oldani. Tehát nem kényszerítenek senkit, egyetlen lengyel vagy bíróságot sem, vagy olasz bíróságot sem arra, hogy elismerje a, a együttélési viszonyt. Pusztán azt kérjük, hogy mondjuk a német, francia, spanyol, portugál vagy más egyéb állam jogát alkalmazzák, és ezt az élettársi viszonyban élő párt ismerik el, akár vagyonjogi kérdések rendezésekor, vagy válláskor. Tehát, hogyha tehát azt nem kérhetjük, hogy visszatérjenek a jogi vita rendezéséig abba az országba, az esetben Németországban, ahol elismerték vagyonjogilag is az élettársi kapcsolatot. De ennek a dolognak rendezése nem jelenti azt, hogy beavatkoznánk a, a tagállamok jogrendszerébe. Vannak egyes tagállamok, ahol attól tartanak, hogy a külföldi bírósági döntések, vagy a, a elismerése akkor, hogyha együtt élő partnerekről van szó, azt jelenteni, hogy a saját állampolgáraik számára is alkalmazni kellene az élettársi viszony bejegyzését. De hát oly sok garancia van az egyes jogi szövegekben, hogy az abszolút elkerülhető. Tehát konkrétan csak olyan ügyeket rendeznénk ezzel, ahol határon átnyúló kihatása van annak az élethelyzetnek, és bejegyzett, valamelyik tagában bejegyzett élettársi kapcsolatról van szó. De hogyha a lengyel, egy lengyel állampolgár a lengyel állammal szemben amennyiben a lengyel állam nem lesz hajlandó a továbbiakban sem beegyezni életes kapcsolatot, akkor nem jogosítaná föl ez a jogalkalmazás a lengyel állampolgárokat arra, hogy ők ezt kérjék. A gyermekek ügyében, és hogy a kollégám elmondta, sok helyzet nem rendezett jelen pillanatban. Ugyanakkor tudom, mivel jelentéstedő vevő vagyok, a, a hágai ö, a kapcsolatban, meg a jól ismerem azt, hogy a német bíróságok gyakorlata az, hogy a német szülőnek ítélik meg általában a gyermek fölötti ö, gyámjogot. Ugyanakkor mindenről nincsenek statisztikák egyetlen tagállamban sem, hogy a bírósági döntések merre hajlanak, a két állampolgárságú szülő esetében általában kinek ítélik a gyermeket, tehát ilyen statisztikai adatokat nem találtam sehol, ugyanakkor szerintem fordítva is mindegyik tagállam másikra mutogat, tehát egyfajta szubjektív benyomás ez, minden képviselő a saját hazájának gyakorlatilag ismeri csak, de lehet, hogy épp olyan sok német szülő panaszkodik azon, hogy a másik tagállambeli szülőnek ítélték a gyermeket, és nem neki. Tehát szerintem ilyen statisztikák, megbiztos statisztikák nincsenek, ez egyfajta szubjektív vélemény lehet csak, vagy érz, érzület. Ön Lengyelország esetét mondta, én franciáktól is hallottam ugyanezt, meg németektől is. Tehát szerintem ez, egy, ez egyfajta képzelt jelenség, nem feltétlenül helytálló, hogy a bíróságok részrehajlóan döntenének. Fontos mert azt hiszik megvizsgálni, hogy a bíróságok gyakorlata valóban hogyan alakul a két fél állampolgárságú szülő esetében, vajon valóban a hazainak ítélik-e mindig a gyermek gyámjogát. Az Európai Unióban nagyon sok tagállam belépett a hágai megállapodás körébe. Jelen pillanatban egyetlen probléma, amely, szerint, amely ismeretes a jogi szakbizottságban, és amelyel foglalkozunk, az az a kérdés, hogy az Európai Unió az egyes tagállamok esetében kinyilatkoztathatja, -e, hogy a hágai megállapodásba beléptek, vagy ezt maga a tagállam kell, hogy bejelentse. Tehát egyébként ezzel a problémával nem sok dolgunk van. Aztán általában az apa, de sokszor az, az anya, ha nem fizet gyerektartást, és a tagállam van döntés születik ennek levonására, nagyon nehéz érvényesíteni. Általában az anya igyekszik az apától a gyerektartást beszerezni, sok esetben nem lehet érvényesíteni a vonatkozó döntéseket határon átnyúló módon. Tehát fontos, hogy a másik tagállamban is érvényesüljön az erre vonatkozó bírósági döntés. Ennél többet nem akarunk szabályozni, csak pusztán ezt, hogy a bírósági döntés végrehajtott legyen külföldön is a gyerektartás vonatkozóan. Köszönöm. Bardzo dziękuję. To, o czym mówiła Aleksandra w odpowiedzi na... Nagyon köszönöm. Sandra sok észrevételre válaszolt a tagállami képviselő kérdései közül, és a kérdései, illetve a válaszai rámutatnak arra, hogy ezeket a területeket hogyan tudja szabályozni az Európai Parlament a családjog területén, de nyilván a tagállamok konszenzusa nélkül ezt nem tudjuk önmagunkban megtenni. De most kifutottunk az időből, Lesner úrnak adom meg a szót, hogy az örökösödéssel kapcsolatosan elmondja a gondolatait, és ezzel ezt a panelt nem sokára le is zárjuk. Az olasz kollega már beszélt erről a problémáról, most már valószínűleg repülőn ül, de néhány gondolata én is hozzájárulnék a kérdéshez. A jogászok is számára is ismeretes. Eleve a, a nyelvi probléma is felmerült a fordítások esetén. Nagyon fontos, hogy rendkívül precíz legyen a fordítása a jogszabályoknak. Ez folyamatos gondot jelent egyébként a bíróság gyakorlatában a, a, a fordítása. Kölcsönös elismerés pedig rendben levő programám nagyon sok esetben a kölcsönös elismerés az okmányoknak például a bizottság javaslatában szerepelt, ám nem elég sokszor csak átenni egyik szöveget a másik ország nyelvére. A, nem lehet megkerülni a problémát a kölcsönös elismerés puszta, puszta szabályával, hanem a konkrét eseteket kell megvizsgálni, hogy pontosan mit jelent ez az adott esetben. Ezt nem lehet megkerülni, megúszni. Amit a kollega az elményt kifejtett a szakbizottságunkban és általában a parlamentben, fog foglalkozunk, és Luigi Berlinger megerősíteti ezt, mint jelentéstevő a szocialista frakció nevében olaszként, hogy eh, egyet, nem, nagyon fontos volt számomra, hogy elkerüljük, hogy az a tagállamok anyagi jogában elavatkozzunk be az örökösödési jogba. Sokan azt mondják, hogy ezt tettük, ám eh, pusztán azt jelenti, hogy az egyes tagállamokban az öröklési jog is másképp áll, a végrehajtási jog is, és a tárgyjog is. Ám ezek technikai problémák ezen túl ugyanakkor azt is fennáll, mint hogy a módosított jogszabályok visszamenőleges hatája az anyagi jogban érvényesül. Olaszországban meglehetően szigorúak ezek a jogszabályok, Spanyolországban is például Franciaországban, Németországban talán kevésbé, bár, vagy például Ausztriában a, a, a, a túlélő házastárs mindig jogot formálhat a lakásra, vagy az ingatlanra, amelyben él, sokat tartnak attól, hogy a jogharmonizáció révén ez a, jog, ez, ez a jogosítvány abszolút megszűnik, vagy ez a, és az így a házastárs, ha mondjuk Németországba költözik, és németi jog szerint érvényes az örökös jog, akkor elvész ez a, ez a jogosultsága az házastársnak. Tehát nagyon fontos, hogy a tervezési biztonság megmaradjon az örökösödés jogán, és a jogbiztonságot nagyon veszélyeztetni, hogyha túlzottan harmonizálnánk. Ez az a pont tehát, amelyel foglalkozni kell, és ezért lehetne egy olyan megoldás, amely jelen pillanatban Olaszországban érvényesül például, az olasz jogtudnilik elismeri, de nem csak Brüsszelben, hanem Németországban is, nagyon sok pizza tulajdonos, mert rendezvény tulajdonos van, akik olasz állampolgárok jelen pillanatban, választhatják az olasz jogot, meg a német jogot az kösödés során, hogyha németországi lakóhelyel bírnak. a kérdés az, hogy ebb a jövőben ez hogyan alakul majd, készítettünk egy tanulmányt, ahol is a legtöbb tagállam azt a megoldást alkalmazza, hogyha az, hogy az elismerés tehát Franciaországban, Németországban a másik állam vonatkozó joga hogyha mondjuk az állampolgár Németországban hal meg, Németországban kicsit enyhébb a, a örökös rész, vagy a kötelező részre vonatkozó jogszabályok mások. Angliában és Walesben nincsen ilyen ö, kötelező köteles rész szabályozás, és mondjuk egy német állampolgár vagy egy francia a teljes vagyonával át, átköltözik Angliába, nem Nagy-Britanniába, Angliába vagy Velszbe, ott nem lesz köteles rész az örökös számára, az olasz bíróság tehát dönthet ugyanerről, de nagy nem ismerik majd ezt el. Tehát, tehát hogyha tehát nem elég az, hogy valaki elköltözik egy másik országba, ott kell maradjon, és ott kell meghalljon ahhoz, hogy az esetben a köteles részre vonatkozó szabályozás az ottani jogszabály szerint érvényesüljön. Tehát ez, ez a kérdés volt a fő oka annak, ezt meg kell mondjam még egyszer, hogy Nagy-Britanniával miért nem jutottunk kompromisszumra, miért való ez kudarcot ez a kompromisszum. Én személy szerint, ezt hozzá kell tegyem, nem vagyok nagy híve a köteles részre vonatkozó jognak, ám ez nem, nem az én kompetenciám, hogy, hogy beavatkozzak, hogy megsértsem a francia vagy olasz érzékenységet ezzel kapcsolatban. Nagy-Britanniában úgy áll a helyzet, van egy tehát azért akadt ez a dolog, mert mert például ajándékozásnál vagy vagyonátadásnál, ami az élet az illető életében történt, nem követelhető vissza ez a vagyon rész az örökös rész jogán, akkor ha elhúnyt. Tehát ez kulcsfontosságú kérdés említeném, ezt mégis értem. Ám hogyan lehet volna megoldani? Csak úgy lehet volna megoldani, ha mi az élet során átadott vagyont, vagy elajándékozott vagyonnakra vonatkozóan, tulajdonra vonatkozóan, azt a jogot alkalmaztuk volna, ami abban, az, abban a pillanatban, amikor átadták a vagyont, érvényesült. Tehát, hogyha egy olasz, egy francia vagy egy német a lakóhelyét Angliába viszi át, teszi át, és aztán átadj vagyont, Ez, ez esetben az angol jog szerinti köteles rész vonatkozik erre a vagyon részre, akkor is, ha visszaköltözik. Hát ez olyan súlyos kérdése, hogy, a, hogy az angolok látták, nem tudom, ám érthető az álláspont. Franciaország, Németország esetében Németország például az, az élet során átadott vagyonra 10 éves az alkalmazott határidőt, nagyon nem különbözik ez a, a, a Nagy-Britanniában való szabályozástól. Ha mondjuk valaki Strasbourgból átköltözik Kélbe, akkor a német jogban érvényesülő örök, ö, köteles rész foglalkozik majd a hátrahagyott vagyonra, miután elhunyt az illető. Ez számomra, bár nem nem nagy probléma, én nem látok ebben óriási nagy gondot, ám anélkül, hogy éppen azok tagállamok, ahol nagyon erős Franciaország, Olaszország, különösen Franciaország, Spanyolország talán, ahol nagyon erős a köteles része vonatkozó a jogi garanciák rendszere, na ezeknek el kéne fogadni. Mert ha nem tennék, akkor túl erősen avatkoznánk be az ő anyagi jog, szabályozásukba, jogrendszerükbe. Abból indulok ki, hogy a 24 részvevő tagállam részéről az Ort Republic szabályhoz nem fordulnak majd az örökös részekre vonatkozóan, mert harmadik államok, például a britannia esetében, de vehetjük izlám országok példáját is, Marokkót például, ott érdekes az örökösödés joga, ott a fiúk, a fiúgyermek örököl, kétszeres az örökös része, a fiúnak örökös része, mint a lányoknak járó. Ez szerintem sérti az Ort Republic elvet, tehát, tehát ugyanakkor azt is elmondhatjuk, hogy a jogászok akkor esetben a német legfősebb bíróság elé került egy ügy, ahol is a marokkói apa írhatott volna egy olyan, örök, egy olyan végrendeltet, hogy a fiát nevezte volna ki egyedül örökösnek. A német jog szerint akkor is megkapta volna a lánya az örökség felét, mint köteles részt, de csak pénzben. De az ingatlanban nem. Tehát a német volt kvóta felével is többet kapott, mint amennyivel az örök, a, a, végrendelet során kapott volna. Ezzel az Orosz Republikát nem sértették meg, de hát ez egy nagyon bonyolult jogi helyzet. Németországban, hogyha az Orosz Republikhez ragaszkodnánk, lehetőség lett volna arra, hogy egy köteles részre vonatkozó szabályozást érvényesítsünk. Ám akkor a, rendel, a rendelet kihatása, a tervezés és a jogbiztonság tekintetében sérülne, tehát az európai polgárok, akik másik tagállamba költöznek, ott élnek, és ott halnak meg aztán. Ez teljesen elfogadható gyakorlat az, hogy az ottani köteles része vonatkozó jogszabályok érvényesülnek az ő esetükben, és ne fordítva. Köszönöm. Kurt Lechner, dziękuję e, pani od Fiorini, dziękuję Alex. Köszönöm szépen, Lechner úr. Fiorini asszonynak és a többi előadónak is köszönöm az előadásaikat, és most pedig az a jogi ügyek szakbizottságából érkezett kollégámnak adnám át a szót. Köszönöm.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 Siamo arrivati all'ultimo, all'ultima sessione, la quarta. Kedves kollégák, következik a negyedik és mai utolsó szekcióülésünk, amely az európai igazságügyi kultúrát támogató eszközökről szól. Még mielőtt kezdenénk a munkát, engedjék meg, hogy Kurt Lechner barátunknak gratuláljak. Nagyon érdekesnek tartottam a, az előadását, és az is nagyon érdekes, hogy ő az Európai Parlament képviselője volt egészen egy évvel ezelőttig, és az örökösödési joggal kapcsolatosan ő volt a jelentéstevő. És ez egy nagyon hosszadalmas és komplikált eljárás volt, Általában nem rövidek az európai jogban ezek az eljárások, de ez még a szokásosnál is hosszadalmasabb volt, hiszen az európai jogalkotás egyik legfontosabb témáját taglalta, vagyis hogy megpróbáljuk összehangolni az eltéréseket az európai tagállamok különböző hagyományai, illetve az európai állampolgárok mindennapi életét érintő szabályozásban, mert sajnos ez egy univerzális dolog, mindenki meghal előbb-utóbb, és a szerencsésebbeknek van mit hagyniuk maguk után, ezután, az esemény után. És erre vonatkozólag a különböző tagállamoknak a jogi hagyománya nagyon eltérő. Lechner úr nagyon intenzív nagyon kemény és nagyon türelmes munkát végezett, végzett ebben a témában, és végül is komoly eredményeket tud felmutatni ennek nyomán. Mivel olyan nehéz feloldani ezeket a különbségeket a jogi hagyományok között, és ráadásul sokszor ellenállásba is ütközik ez a munka. Részben ez annak tudható be, és ezt már többször elmondtam nemzeti parlamenti képviselőknek is, hogy mi, jogalkotók, európai szinten vagy a nemzeti parlamentek szintjén, általában ragaszkodunk ahhoz, hogy jogszabályokat alkossunk, de azon már nem sokat gondolkodunk, hogy mi történik azután, hogy ezek a jogszabályok megszülettek és ezt az állampolgárok aztán a saját bőrükön érzékelik, hogy mi a hatása ezeknek a jogszabályoknak, és hát gyakran egész más történik, mint amire számítunk, amikor a jogszabályt létrehozzuk. Mert a valóság fényében megváltoznak a dolgok, Úgyhogy sok tanulságot szolgáltat egy-egy ilyen folyamat, hiszen nem csak jogszabályokat kell alkotni, hanem azt is biztosítani kell, hogy a jog működjön. Ehhez megfelelő körülményekre és feltételekre van szükség, és azt is biztosítani kell, hogy ezeknek pozitív hatása legyen. Vannak olyan statisztikák, amelyekből az derül ki, hogy az Európai Unió olyan jogi anyagot adott ki, ami elképesztő méreteket ölt már, de ennek csak az 5%-ának élvezik az előnyeit az állampolgárok. Ez olyan, mintha az embernek lenne egy ferrari és 5 km per óra sebességgel vezetni. Vagyis az eredmények nem igazolják az óriás erőfeszítéseket, ami azt jelenti, hogy a megfelelő feltételeket is meg kell teremteni annak érdekében, hogy az általunk megalkotott jogszabályokat a társadalom hasznosítani is tudja. Ma délután a negyedik panelbeszélgetés arról szól elsősorban, hogy az európai igazságügyi kultúra létrehozása miféle folyamat és. Sokan kardoskodnak a közös igazságügyi kultúra létrehozása mellett. A bírók, a joggyakorlók határozott elképzelésekkel rendelkeznek arról, hogy ennek hogyan kellene kialakulnia, de nyilván más és más az elképzelésük az igazságügyi etikáról, viselkedési formákról, mivel országonként más és más hagyományokból indulnak ki, néha ezek a különbségek igen jelentősek. Mindazonáltal végső soron egyetlen jogintézmény az Európai Unió részesei vagyunk mindannyian, és a jogalkotás gyakorlata azt is mutatja, hogy Európa egyre inkább olvasztó tégei változik, különösen a polgári jog területén és egyre több biztató jelet láthatunk arra, hogy egységesítésre van lehetőség ezen a területen, még ha ez nehézségekbe ütközik is. Emlékszem, hogy már az is nehéz volt, hogy olaszról angolra fordítsuk a jogi személyiség, a jogi személy fogalmát. Az egyik szakértői területem a római jog, Nekem még mindig kicsit furcsán hangzik angolul a legal personality kifejezés, de hát ha egyszer így hívjuk, most már így hívjuk. Ami pedig a jogi kultúrát illeti, olyan, mintha egy poligám házasságról beszélnénk 27 tagállammal, nem sokára 28 lesz, és hát ennek megvan a maga természetes alkalmazkodási folyamata. Egyrészt szakmai fejlődésről is beszélünk. Most nem is annyira a jogászok vagy bírák képzéséről beszélek, nyilván eddig is nagyon jó képzést kaptak, de az ő szakmai fejlődésükről, továbbképzésükről sokat lehet gondolkodni. A bírák és jogászok szakmai fejlesztése, fejlődése, ez a kérdéskör, és az, hogy ennek milyen formában kell megvalósulnia. Már legalább két alkalommal készített az Európai Parlament hivatalos állásfoglalást a Stockholmi programról és más kezdeményezésekről, amikor ezzel kapcsolatosan megosztottuk a külvilággal az elképzeléseinket. Egy európai jogi igazságügyi kultúrát kell tehát kialakítani, és emlékszem, hogy volt egy nagyon érdekes program, amelyet Hollandia indított el, és ma délután velünk is van ennek a kezdeményezője. Most van itt még egy dolog, ami aggaszt minket. Egyfajta összehasonlító munkára van szükség. Ugyanakkor fönn kell tartani az igazság szolgáltatás magas minőségét. Főleg az egyes tagállamokban a tagállami bíra, bírák, európai bírák is. Azt hiszem, hogy ebben segíthetne minket a Justice Scoreboard, az igazságügyi eredménytábla. Még egy dolgot hadd mondjak el. Ha azt akarjuk, hogy nem csak, ne csak a szabályok jöjjenek létre, hanem azokat meg is valósítsuk, akkor ennek a legfőbb eszköze a közös európai jog. Most Rúd Winternek adom meg a szód. Hollandiából érkezett a Kereskedelmi és Ipari Bíróság alelnöke. Köszönöm. Hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívást kaptam erre a konferenciára, ide, Európa közepébe, Európa szívébe, hogy a, hogy a jogászi képzésről beszélhessek. Röviden elmondanám, hogy milyen is a szakmai hátterem. 25 éve dolgozom, mint holland bíró. Olyan területeken dolgozom, hogy gyakorlatilag állandóan az európai jogot kell alkalmazni. Több száz esetben hoztam ítéletet, mezőgazdasági, élelmiszerbiztonsági, pénzügyi, tős, de manipuláció, különböző rovarírtószerekkel kapcsolatban. Hát igazi európai témákban járatos bíró vagyok. Hágában dolgozom, a közigazgatási, kereskedelmi és ipari bíróságon. Nagyon fontos számunk. E, több alkalommal volt alkalommal természetesen az európai joga testközelben is megismerkedhessem, illetve tanulja voltam az Európai Unió bővítésének, és így ezen keresztül megismerkedtem bíró kollégáimmal más tagállamokból is meghallgattam véleményüket az Európai Uniós jogszabályról. Megjegyzéseiket úgy lehetne összefoglalni, hol lehet ezt megtalálni, hogy kell ezt alkalmazni, van erre egyfajta eszköztár, vagy van egy helpdesk. Hollandiában 2001-től szembesültem ezzel a problémával, az Eurifra projekt kezdeténél bábáskodtam én is, arra a helyzetre próbáltunk reagálni, amikor is úgy tűnt, hogy a holland bíráknak nincs elég tapasztalatuk vagy tudásuk az európai jogról. Akkor arra jutottunk, hogy mi hamarabb meg kell változtatni ezt a helyzetet. Egy új projektet kezdtünk, egy tudásmenedzsment infrastruktúrát alakítottunk ki, alakítottunk ki, ezt Eurinfrának hívjuk. Ez azon bírók számára volt alkalmazható, vagy igénybe vehető, akik nem európai akik, akik nem európai jogszabályokon nevelkedtek, de ezeket sokszor kellett alkalmazniuk, tehát az átlag eh, holland bíráknak. Információs technológiára is szükség volt, ezért egy portált dolgoztunk ki. Így a holland bíró, bírák körében úgy terjesztük el az EU jogok ismeretét, hogy ezeket a hálózatokat használták. Az összes, az összes hollandiai bíró így információs broker lett. Nagyon pozitív visszajelzéseket és eredményeket kaptunk. Tapasztalatunkból arra a következtetésre jutottam, hogy az EU, EURIFRA három pilléres struktúrája nagyon, nagyon hatékony és kiállta az idő próbáját még most is az a legfontosabb, hogy könnyen hozzá lehessen jutni a szükséges információhoz úgy, hogy megfelelő technológiát használunk. A második pillér, tudás, illetve az információ kezelés képessége, hogyan és mikor kell az EU-s jogszabályokat alkalmazni. Itt is mindig a képzés, az oktatás a leghangsúlyosabb a harmadik pillér, az elkötelezett és jól képzett szakemberek megléte, akik információs brókerek, és akik segítik a kapcsolatot a különböző szakértők között. Ez egy nagyon stabil hálózatot alakítottuk, alakított ki, és így nagyon gyorsan tudunk reagálni a különböző felmerülő problémákra. Ezen idő alatt végig nagyon fontos volt az, hogy ha az egyik pilléren belül valami újdonság merült föl, akkor ehhez, ehhez a rendszer többi részének is alkalmazkodni kellett. A holland igazságügyi tanácsnak, vagy bírói tanácsnak koordináló szerepe van ebben a folyamatban. Megváltozott tehát az igazságügyi dolgozók működés, vagy munkakörülménye, az elmúlt tíz évben a technológia nagyot lépett előre. Az információhoz való hozzájutás az élet bármely területén sokkal könnyebbé vált. Tehát az Európai Uniós joghoz való hozzáférés is könnyebb lett Hollandiában. Az első pillérbe tartozó technológiai javítás arra késztet minket, hogy, meg, hogy újra definiáljuk a második pillér oktatási szempontjait, illetve a különböző bírói koordinátorok együttműködését a harmadik pillérbe. Az Eurinfra továbbra is megvan. A három pillér tartalma és a három pillér közötti viszony változik folytonosan. Az oktatás, a képzés tehát fontos, még akkor is, amikor az alap szintű információ elérhető. Csak máshogy kell struktúrálni mindezt. A technológiai fejlődés következtében ma, már, ma már többféle típusú képzés is van, el, eltanulás, távtanulás, iPod, podcast alapú tanulás. Tehát máshogy történik az oktatás, a képzés. Azt hiszem korszakot váltottunk, új környezetbe lépünk. Hogyha egy szép zenét akarunk írni, akkor minden egyes hangnak a helyén kell lennie. Ez előfeltétele annak, hogy a zenészek meg is szólaltathassák a zenét, a zene lényegét, és aztán ezt, fogják hall, ezt fogja hallani a közönség. Így van ez az oktatásban, a hálózatoknál is. A technológia struktúráját úgy kell kialakítani, hogy az oktatás haladhasson, következtet, kövesse ezt, és logikusan prezentált információ alapján működhesse. Tehát ki kell használni az új kommunikációs technológiák által kínált lehetőséget, a, különlege, a külön konkrét célkitűzéseket ezen keresztül kell meghatározni, és már korai fázisban is ki kell használni a lehetséges előnyeket. Fontos tehát az, hogy ezen, hogy az egyes hálózatokon keresztül a lehető legkönnyebben hozzá lehessen jutni az információhoz. Sokszor mondjuk azt, hogy nincs időnk, nincs pénzünk, erről szoktunk panaszkodni. A csúcs technológia úgy vélem segíthet bennünket abban, hogy gazdaságilag nehéz időkben is haladjunk. Különböző elemeket kell hatékonyan, újszerűen egyeztetni. Sok, sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy az oktatás, a képzés és a hálózatok nem külön, nem, ezeket nem úgy fogjuk fel, mint hogyha ugyanannak az épületnek az alappillérei lennének. A metaforával szóval a hangok, a zenei hangok nem jó helyen vannak. A zenészek nem tudják megszólaltatni a zenét. A közönség így kisétál a koncertteremből, a hangversenyteremből. Sokszor az Európai Uniós jogszabályok szét vannak szórodva az interneten, nehéz ezeket megtalálni. Milyen a kecsegtető közeljövő, ami a bírók, az igazságügyi dolgozók képzését illeti? Hogyan lehetne a lehető legjobban felhasználni a különböző hálózatokat? A megfelelő igazságszolgáltatás előfeltétele a tudás. Ezért alapvető fontosságú az, hogy a tudásmenedzsment rendszert kialakítsuk. A hálózat, az, a megfelelő információ egy ilyen rendszernek az alapja. A pillérek között együttműködés és koordinációra van szükség. Minden jogásznak el kell tudni érnie megfelelő könnyedséggel a szükséges információt. Ennek megbízható és modern, friss információnak kell lennie. Azt gondolom tehát, hogy a lehető legfrissebb és modernebb formában kell jutatni az információt. Ma és az Európai Unió alkalmazását ez nagyban elősegíti. Azt hiszem, így lehet elérni azt, azt hiszem, hogy ehhez hozzásegíthet az is, hogyha tapasztalat cserére kerül sor. Tehát könnyen elérhető információra van szükség, és az oktatásnak is ehhez kell viszonyulnia. Hogyha hatékonyabb eszközökkel dolgozunk, akkor természetesen ez kevésbé időigényes, a megfelelő hatékonyságú képzés pedig a kölcsönös bizalmat segíti elő. elő. A tudás, az információ, amely hálózatokban keletkezik, ezeket mindenki számára elérhetővé kell tenni. Mégpedig egyetlen kezdőlapról. A szociális média és vagy más digitális környezet használata, ha biztonságos körülmények között történik, akkor ez mindenképpen ösztönzendő. Hogyan is néz ki ez a reményteljes jövő, ahol az oktatást, az információt, illetve a hálózatokat tudjuk egyszerre élvezni. A bizottságnak van egy e-justice nevű por- portálja, ez az Európai Uniós jogszabályokról szól, jó lenne, hogyha ez felhasználóbarátabb lenne, hogyha ha étvágygerjesztőbb lenne. Nos, ez nagyon fontos olyankor, amikor az alap elvekről nagyon keveset találhatunk az alapszerződésekben, hiszen általában csak a jogászok ismerik ezeket. Azt gondolom, hogy az állampolgárok számára egy egyszerűen, tehát a laikusok számára egy egyszerűbb, közérthetőbb formában is elérhetővé kell tenni ezeket a jogszabályokat, eszköztárat, vagy első tárat is ki kell alakítani a jogászok számára. Nagyon sok tagállam kérte ezt. Véleményem szerint nagyon könnyen sikeres és eredményes lehetne ez a kezdeményezés, nem is kerülne sokba. 700 ezer jogász, 700 ezer jogász igényeire utalt egy nemrégi Európai Bizottsági nyilatkozat. Arról van szó, hogy nagyon kevés pénzért integrált, modern jogi platformot lehetne létrehozni, és az Európai Uniós jogszabályok általános részéhez így sokkal könnyebb lenne a hozzáforrás. Nem hagytam figyelmen kívül azt sem, hogy a bizottság az interneten számos féle információt tesz elérhetővé. Ha mondjuk például az áruk szabad mozgásáról szeretnék tájékozódni, akkor különböző egyetemi PowerPoint előadásokat láthatok, de nem, találhatom ezt, nem találom ezt meg átfogó módon egyetlen portálon. Vagy amikor a Google-be beütjük az áruk szabad mozgását, és ezt kombináljuk az Európai Bizottság, Bizottsággal, akkor egy szép kis útmutatót látunk, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. Sajnos nem lehet a, a bíróság ítél, vonatkozó ítéleteire ráklikkelni, nincs, erre, nincs ehhez egy link. Amikor a személyek szabad mozgására keresünk rá, akkor nincs ilyen útmutató, mint ahogy az áruk mozgásánál ez, szabad mozgásánál ez megvan. Van mit még fejle- van mit fejleszteni, koherensebbé kell tenni az európai jogszabályokról szóló tájékoztatást. Hogyha az e-justice portára megyünk el, és ott a, ott a a case law definícióját keressük, akkor hát eléggé kevésé értelmezhető információt kapunk a, e, jogászok számára, a jogászok számára ez túl általános, az állampolgárok számára jó. Az Európai Uniós jogszabályok ABC-je a polgár, is ilyen kettős ambivalens hatást mutat, az állampolgárok számára túl bonyolult, a jogászok számára túl általános. Azt hiszem, gyakorlatilag mindent meg lehetne reformálni. Az információhoz való hozzájutás az első lépés azon az úton, hogy megfelelően hatékony és modern oktatást dolgozzunk ki, és azt hiszem, hogy az igazán hatékony hálózatokat is csak így lehet kialakítani. Ami a szép jövőt életi, hadd mondjam el azt, hogy a bizottság e-justice portálja komoly lehetőség, Sokkal több hálózathoz lehetnek kapcsolódni ezen portálon keresztül, és úgy kell tálalni az információt, hogy podcaston vagy máshogy meg lehessen osztani, vagy rá lehessen kattintani különböző előadásokra. Mindenki számára elérhetővé kell tenni az információt, ami pedig a hálózatokat illeti. Jó lenne, hogyha a koordinációt javítanánk, és egyfajta felügy, a tevékenységeket felügyelő rendszert is erősítenénk. Meg kell próbálni a különböző köztes kapcsolatokat is fejleszteni. Ladies and gentlemen. Hölgyeim és uraim, hogy egy kicsit visszatérjek a földre, azt kell mondanom, hogy a hálózatok továbbra is hasznos eszközei lesznek az igazságügyi képzésnek, hogyha tudnak alkalmazkodni a környezet változásaihoz. Úgy gondolom, hogy ragyogó jövője van a hálózatoknak, de a virtuális rész növekedni fog, és egyre nagyobb teret nyer, és háttérbe szorítja a személyes találkozásokat. Az a környezet, amelyben a jogot gyakorlók dolgoznak, nagyon megváltozott, és ez a folyamat nem áll meg. Az tájékoztatás, az oktatás, a hálózatok olyan eszközök, amelyek együtt kell, hogy működjenek, mint egy jól szervezett zenekar, és így tudják megvalósítani a zene örömét, a zene szépségét. Köszönöm szépen! Voglio salutare il presidente della Commissione Libe. Az Európai Unió Libe szakbizottságának elnökét köszöntöm, Juan Fernando López Aguilar urat. Vorrei ringraziare Winter. Szeretnék köszönetet mondani Ruud Winternek az előadásáért. Sottolinei, come oggi, azt hiszem, hogy az előadás támasztja, hogy ma semmilyen oktatási vagy képző vagy szakképzési tevékenységet a jogi jogi területen, tehát semmilyen ilyen oktatási tevékenység nem létezhet az internet nélkül, bár nagyon fontos az emberek közötti kapcsolat, a személyes kapcsolat, de az internet nélkül még se jöhet létre képzés, vagy szakképzés, illetve az információhoz is nehéz máshogy hozzájutni. Ezek azonban nem hideg és semleges eszközök. Erre, ezek csak arra szolgálnak, hogy megosszuk az információt, illetve a hozzáférhetőséget javítják. Így aztán meg lehet hódítani a tudást, hogyha így gondolja az illető jogász. Rúd eszembe jutatja Lutert, nem a munka lényeg, hanem a jól végzett munka. Büszke, büszke lehet az ember, hogyha jól végzi el a munkáját. Tehát nem csupán a munka a lényeg. És Richard Sennett legutóbbi könyveiben is ezt olvashatjuk. Nagyon fontos az, hogy a jelenlegi létező hálózatokat a lehető legjobban, leghatékonyabban használjuk, de szerintem ezt a logikát kell alkalmazni. Itt van körülbelül Luis Pereira, az Európai Bírói Képzői Hálózat főtitkára, azt hiszem, kisegíthet itt minket, hogy kicsit fejlesszük tudásunkat, tessék. Dear Chairman, honorable members of the European Köszöntöm a Nemzeti Parlamentek és az Európai Parlament képviselőit. Szeretném a Juri és a Libe bizottságoknak kifejezni köszönetemet a meghívásért. Megtiszteltetés és kitüntetés, hogy itt lehetek, és megoszhatom önökkel az EJTN szempontjából a tapasztalatainkat a Stockholmi programmal kapcsolatosan a képzés területére koncentrálva. Az ETTN, illetve az EJTN egy magántulajdonú civil szervezet, amelyet Belgiumban hoztak létre. Tagjai kizárólag állami intézmények ez a sajátossága. A 27 tagállam minden képzőintézménye részt vesz ebben az együttműködésben, illetve a Jogi Akadémia, az Európai Jogi Akadémia. A különböző igazságügy minisztériumok is, például a német és osztrák minisztérium is tagjai az együttműködésünknek, vagy Ciprus és Észtország legfelsőbb bíróságai, illetve a különböző tagállamok, mint Franciaország és Portugália bíróságai. illetve bírósági tanácsok, mint Spanyolország esetében. Tíz évvel ezelőtt hozták létre ezt a hálózatot. Ez egyfajta platform a tapasztalatcserére nézve. A legutóbbi felmérés szerint 140 ezer európai ügyész és bíró képzésért felelősek ezek az intézmények. 2007-ben elismerte egy tanácsi határozat ennek a határozatnak, illetve ennek a hálózatnak a működését, ez február 12-én volt. Az ETN valódi európai dimenziót érvényesít a bírák képzésében, elősegítve a kölcsönös bizalom kialakulását és a kölcsönös megértés létrehozását a különböző hatóságok és jogi rendszerek között. Ugyanez a tanácsi határozat megemlíti méghozzá a negyedik cikk elbekezdésében azt, hogy a hálózat képzési programjának támogatása érdekében létrehoznak egy alapot, amelyet az Európai Unió finanszíroz. Tehát a tanácsi határozat végrehajtásának megkezdése után most eljött az idő, hogy a hálózat beszámoljon az elért eredményekről. A hálózat jelenleg nagyon nagy portfóliót kezel, 45 programot szervez 19 különböző európai tagállamban. Ez nagyon széles körre terjed ki ez a tevékenység, és ebben a körben legnagyobb hangsúlyjal egy olyan eszközre térnék ki, amit az Európai Parlament indított el. Egy információ csereprogram, és a Stockholmi program tartalmazza a képzési eszközöket az EU joga kapcsolatosan, jogász nyelvészi szempontokkal kapcsolatosan, illetve a különböző jogi rendszerekkel kapcsolatos képzést is tartalmazza ez a csereprogram. Ezekre a területekre összpontosul ez a program, tehát és ezt az Európai Unió támogatja. Ez lehetővé teszi a bírókat, bíróknak és az ügyészek számára, hogy tapasztalatot szerezzenek egy másik tagállamban egy külföldi kollégájuk segítségével, és megértsék az adott ország jogi rendszerének működését és minden csinyát, binyát. A csereprogram mellett, ezt egyébként 2005 óta szervezzük, egyéb területeken is aktív tevékenységet folytatunk, és csereprogramokat hajtunk végre. Az egyikben az Európai Emberi Jogi Bíróság is részt vesz, illetve az Európai Bíróság, illetve a Eurojust. És nem csak csereprogramokat szervezünk, hanem tanulmányi látogatásokat is, hogy a bírák és ügyészek pontosabban megértsék ezeknek az intézményeknek a működését. Hogy választ tudjunk adni egy nagyon fontos igényre, amit a Stockholmi program is megfogalmaz, vagyis, hogy létrejön egyfajta Erasmus program a fiatal bírák és államügyészek számára, ezért létrehoztunk egy kísérleti programot, amely ezt a célközönséget célozza meg, és amely lehetővé teszi, hogy megerősítsük a kapcsolódásokat az Európai Unió jövőben, majd remélhetőleg gyakorló bírái között. Ebben a programban sok mindenre teszünk kísérletet nem csak lehetőséget kívánunk adni a fiatal bíráknak, hogy megismerjék a többi ország jogi gyakorlatát, de az is a célunk, hogy az érintett kollégák megoszthassák egymással a tapasztalataikat. Aztán másféle programokat is kidolgoztunk az évek során, amelyek az európai jog különböző területeire összpontosítanak, például a büntetőjog területére, a polgári jog területére és egyéb területekre szemináriumokat szerveztünk, és így ki tudtuk használni azt a tevékenységet, ami már nyolc éve folyik, Portugáliában indították el ezt a versenyt fiatal ügyészek és bírók számára. Ez nagy siker. 42 csapat indult idén 23 országból. Ezek közül 21 Európai Uniós ország. A hálózat ezen túlmenően más képzési eszközöket is kidolgozott. Például nyelvi képzési szemináriumokat alakítottunk ki, illetve nyelvészeti képzési szemináriumokat, új képzési módszertan dolgoztunk ki, illetve képzési tanrendeket, tanmeneteket, olyan eszközöket próbálunk kidolgozni, amelyek a tudás megosztást eh, teszik lehetővé az európai jog vonatkozásában. Ezek az eszközök egyébként a weboldalunkon elérhetők. Mindemellett az elmúlt két évben a hálózat elektronikus eh, oktatási eszközöket is kidolgozott, eh, és ezek is interneten most már elérhetők. Ezek mellett, és most visszatérek oda, ahonnan kezdtem a gondolatmenetemet, olyan fórumokat, platformokat is létrehozunk, ahol a különböző tagállamok képzésben résztvevő szakértői oszthatják meg a tapasztalataikat. A hálózat fő Célja tehát, hogy a különböző Európai Uniós tagállamok bírái, akik osztoznak a közös európai értékekben, ki tudják használni az európai jog adta lehetőségeket, és közös igazságügyi kultúrát alakítsanak ki Európában. Két fő koncepcióból indultunk ki. Az egyik a decentralizált tervezés, a másik pedig a decentralizált végrehajtás. A gyakorlatban mit jelent ez? A decentralizált tervezés azt jelenti, hogy ahelyett, hogy egy központosított képzőintézmény lennénk, tagállami tapasztalatokat, tapasztalatokat gyűjt össze a hálózat, meghatározzuk a képzési igényeket, kialakítjuk a programokat és tevékenységeket a képzés területén, és azután kidolgozzuk az ezeket kivitelezendő a különböző módszertanokat. Ez lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy képzési tevékenységeket folytassanak a saját területükön. Ez talán a sikerünk egyik kulcsa, hogy 2012-ben 19 különböző tagállamban tudtunk képzési programokat indítani. Hogyan lehet ezt működtetni? Természetesen erőteljes elkötelezettségre van szükség a hálózat tagjai részéről, a képzőintézmények részéről, és erre mindig számíthatunk, legalábbis az elő, elmúlt években ez a pozitív tapasztalatunk alakult ki. Illetve az Európai Unió pénzügyi támogatásának folyamatossága nagyon fontos szempont a munkánkban. Az eddigi működésünkben megkaptuk a szükséges tervezési támogatást és folyamatosságot, hiszen 2007-13-as időszakban számíthattunk a pénzügyi támogatásra. A hálózat hozzáférhetőség szempontjából egy nagyon sajátos célközönséggel dolgozik. A bírók és az ügyészek nagyon szűkösen hagyhatják el a munkahelyüket képzés érdekében, ezért ezt figyelembe kell vennünk a képzések tervezésénél is. A tevékenységek tervezése tavaly márciusban indult, és az első képzéssel kapcsolatos program időpontját 20 hónappal előre meghatároztuk. Azért, hogy a résztvevők, illetve a képzőintézmények, valamint a hatóságok, akikkel kapcsolatot tartanak, be tudják tervezni ezt a rendezvényt, és a saját képzési programjaikat úgy tudják kialakítani, hogy alkalmazkodjanak ehhez a rendezvényhez. Abban a pillanatban, amikor az Európai Parlament a pénzügyi perspektívákról dönt, a 2014-es 20-as pénzügyi tervről, az EITN hálózat javaslata, nem is kérésnek akarom ezt nevezni, az volna, hogy ne változtassanak ezen a mechanizmuson, vagyis hogy pénzügyi segítséget kap a hálózat, ugyanúgy, ahogy 2007-ben, 13-ban ez megtörtént. Működő dolgokon ne változtassunk, ez az én véleményem. A képzéseink megszervezés érdekében a legjobb nemzeti szakértelemre van szükségünk, és az is nagyon fontos, hogy a tagjaink rendelkezésre bocsássák a képző szakembereiket. Információt szolgáltatunk a weboldalunkon keresztül is, és ez kapcsolódik tagjaink által üzemeltetett weboldalakhoz is, és megpróbáljuk minél egyszerűbbé tenni a hozzáférést ezekhez az információkhoz ezen a területen, a képző intézmények a tagállamokban támogatják a titkárságunk munkáját. Azzal szeretném zárni, hogy megosztanék önökkel néhány számadatot, például a csere programmal kapcsolatosan, ezt a parlament indította el, talán ez a legfontosabb ebben a körben. Bizonyára örömükre szolgál megtudni, hogy 2012-ben 1230 résztvevője volt ennek a csereprogramnak. Aztán az EITN képzési tevékenységével kapcsolatosan érdekesek a nemzetközi képzési tevékenységek, amelyeket a tagállamokban szervezünk. 2425 bíró és ügyész részesült ebben a képzésben 2012-ben. Azonban ezek a számok, amelyek csak a résztvevőkre utalnak, még önmagukban nem tükrözik feltétlenül a képzési tevékenységek tartalmát. Ezért, hogy ezt a csorbát kiköszöröljük, egy térképet készítettünk, ami egyébként a kiosztott éves jelentésünkben is szerepel, én most nem tudom ide varázsolni a képernyőre, ez a tréningnapokat, a képzési napokat összesíti, vagyis azokat a napokat, amikor egy főre első egynapi képzés megtörtént. A hálózat által nyújtott szolgáltatások összegzése során nem csak a nemzetközi tevékenységeket kell figyelembe vennünk, hanem más tevékenységeket is, amelyeket a tagállamok szerveznek. 1937 résztvevője volt eh, ezeknek eh, a programoknak 4350 bíró és ügyész vett 2012-ben részt ezekben a programokban. A térképen eh, látható a jelentésben, hogy milyen országokból származnak ezek a bírók. Köszönöm szépen. Grazie a Luis Pereira per intanto le informazioni. Köszönöm, megköszönöm Pereira úrnak a sok hasznos információt, a beszámolót az EJTN munkájáról. Megköszönöm a bírák Erasmusának Erasmusájáról szóló beszámolót. Egyébként ez nekem is, erről nekem is személyes tapasztalatom van. illetve a különböző különböző más csereprogramokról, és hát ne feledjük el, hogy a nyelv is komoly probléma, mert a bírák a kultúra arisztokratái, és számukra a nyelv is munkaeszköz. Úgy vélem, hogy ha nincs közös nyelv, akkor sosem tudjuk Európát létrehozni, sosem tudunk létrehozni, megteremteni egy európai jogi kultúrát. Nehéz úgy egy közösség tagjának lenni, hogyha nem értjük egymást. Európával ez a komoly gond. Ez egyfajta gazdagságot is jelent természetesen, de probléma is. Szerintem hogyha e- erre a kérdésre nem találunk valamilyen választ, akkor sosem tudunk megegyezni. Aztán a képzők képzésének a problémáját is felvetette. Nagyon fontos az előzetes tervezés, a planning in advance. Nyilvánvaló, hogy a képzési tevékenységet tervezni kell, és ezzel rátérhetünk a pénzügyi tervezés témájára. Ennek a kérdésnek egyébként én voltam a jelentéstevője. Annak, azzal a rendelettel foglalkoztam, amely a 7 éves, több éves pénzügyi tervet dolgozza ki, és akkor merült fel egyébként az EJTN problémája is, finanszírozása is, azt hiszem akkor azt sikerült megoldani. Megköszönöm a számadatokat is. Van egyfajta átmenet, Rud Winter megtakarítási megtakarítási elképzelései és Pereira úr által említett érdeklődő személyek száma között. Következik a harmadik szakértőnk. Emmanuel Krabit, aki az igazságügyi főigazgatóságon osztályvezető. Nagyon tetszik nekem az a téma, amit kiválasztott. Ez nem más, mint az EU igazságügyi eredménytáblája. ez kapcsolódik a képzési, illetve a jogalkotási témához is illetve beszélni kell a megvalósításról is. Tessék, Emmanuel Krabit úr szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök és elegedett vagyok annak, hogy itt lehetek önökkel, és pár beszédet folytathatunk a nemzeti parlamentek képviselővel egy olyan témában, amely szerintem különös érdeklődésre tartott számot a tagállami szempontból. A tagállami jogrendszerek összevetésében. Talán látták már ezt az anyagot, amelyet most megmutattam, melynek célja az, hogy segítse a tagállamokat abban, hogy javítsák a tagállami jogrendszereket. Összevethető adatokat tartalmaz ez a tanulmány, különféle jogágokban, területeken a bíróságok függetlenségét, a munka minőségét, hatékonyságát igyekeztünk összevetni az egyes jogrendszereket, a bíróságok működését összevetve a tagállamok között. A bizottság miért hozta létre ezt a dokumentumot? Merülhet fel a kérdés. Nos, ennek egyszerű okai vannak. A jogrendszerek hat, működésének hatékonysága alapvető fontosságú. Ahhoz, hogy az Európai Unió működni tudjon a jövőben. Alapvető fontosságú azért is, mert a bírósági rendszerek hatékonysága révén kerülnek végrehajtásra azok a normák, amelyek az Európai Unióban meghatározásra kerültek. És az Európai Unió elmúlt évtizedekben létrejött jó gyakorlata kapcsán mondja a hetes cikk, hogy akinek a jogait az Európai Uniós jogszabályok garantálják, ha ezek jogaik sérülnek, jogaik vannak, a jogorvoslatra, a bírósághoz fordulhatnak. A bírósági eljárás hatékonysága pedig szintén alapjogként ér, kell érvényesen az Európai Unióban. Ha egy tagállami bíró egy mondjuk egy fogyasztóvédelmi ügyben döntést hoz egy bizonyos jogszabály alapján, európai bíróként jár el, ha európai jogszabályra hivatkozva hoz döntést. Közös érdek tehát az, hogy az Európai Uniós rendszer meg a tagállami rendszerek is működjenek, és mi jó minőségben valósulnak, megkerülnek betartásra azok a normák, amelyek Európai Unió szinten már az elmúlt évtizedekben elfogadásra kerültek. Az is nagyon fontos, hogy támogassuk a kölcsönös bizalmat, annak erősödését, épülését, és az erre, ebből adódó eh, kedvezményekkel éljünk. Ehhez összevethető adatokra van szükség, az egyes tagállamok bírósági eh, jogrendszer működési gyakorlatát összevethetővé téve, ezzel is erősítve a kölcsönös bizalmat a felek között. Azért is fontos ez, mert a gazdasági növekedésnek motorja és alapköve ez a fajta hitelesség és bizalom. Ezért bír nagy jelentőséggel ez a kezdeményezés, amely, kap, amely révén belekapcsolódhatunk az európai szemeszter végrehajtásába és az európai szakpolitikák összehangolásába európai unió szinten. Az uniós szemeszterben a nemzeti bíróságok reformja az egyik fő prioritás. A minőség, függetlenség és hatékonyság a bíróságok működésében olyan cél, melyet nagyon világosan megfogalmaz az európai szemeszter is. E prioritások végrehajtásához pedig összevethető adatokra és elemekre van szükség. Szisztematikus információszolgáltatásra, mely révén tényszerű, objektív módon tudjuk tartani a, a reform sebességét. Olyan információkra támaszkodva tudunk ajánlásokat megfogalmazni a tagállamok részére, amelyek révén bátoríthatjuk őket, segíthetjük őket a bíróságaik működésének javításában. Több tagállam kapott ilyen ajánlást már. 2010-ben a 29. május 29-én 10 ajánlás fogalmazódott meg, egyesek rendszerszerű ajánlások voltak, mások a, hatékonyság, mágint mások a minőségevítását irányozták volna, vagy ösztönözték. A, a pontozó tábla, scoreboard, egy olyan eszköz tehát, amely megfelelő alapot kínál ahhoz, hogy elemezhessük a folyamatokat, tagállamra, tagállamra értékelve azokat, és mindez beilleszthető az európai szemeszter gyakorlatába. Tehát az európai EU Justice Scoreboard tartalmát taglalva tehát, nagyon fontos kifejtenünk azt a tényt, hogy a bíróságokat egy bizonyos szempontból vizsgáltuk, az igazgatási oldalról, adminisztratív oldalról, tehát nem foglalkoztunk például a büntetőjog ügyeivel és kérdéseivel. Ezzel szemben olyan indikátorokat választottunk mi, amelyek három fő tipológiába sorolhatók. Az első indikátorcsoport a az ügyek kezelésének gyorsaságát igyekszik mérni. Tehát, hogy tehát az európai tanács megfelelő bizottság évtizedek óta foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy milyen gyorsan haladnak a bírósági perek, eljárások, milyen határidővel zárulnak le a függőben levő ügyek, hány függőben levő ügyel birkózik a bíróság. Aztán megint más indikátorok a minőséget, és megint mások a, független, a függetlenségét vizsgálják. Minőségi indikátorok létrehozása persze nagyon bonyolult feladat bíróságok munkáját mérendő. Az kell legyen a cél, hogy a minőséget ösztönözzék ezek. Az egyik indikátor például a képzést méri, a bírák képzését például, és a dokumentumban találnak majd olyan grafikonokat, amelyek taglalják azt az információt, mely révén mérhetjük a képzések minőségét is, meg a kapcsolt technológiát hogy vajon ez a bíróságok irányítását szolgáló képzés volt, vagy a bíróságok közötti együttműködés segítette. Aztán vannak további minőségi indikátorok, értékelési módszertanokat mutatnak be ezek egyes tagállamokban, a monitoring és értékelési rendszereket vizsgálva, melyek a bíróságok működését mérik, és a, a források, illetve a pénzügyi források elosztását vizsgálják. A harmadik indikátorcsoport pedig amelyet használtunk, a függetlenséget igyekeznek feltárni, mennyire függetlenek a bíróságok az azok tagállamban. És hogyan érték, hogyan látják a függetlenség kérdését abban a tagállamban. Hiszen azt beláthatjuk, hogy jelenleg nagyon nehéz olyan indikátorokat kiválasztani, amelyek a tényleges strukturális függetlenségről számolnának be. Ám ugyanakkor vannak a úgymond percepciós indikátorok, tehát amelyek azt mutatják, hogyan látják az érintettek a bíróság függetlenségét. Van a World Justice Project megfogalmazott indikátorok, rendkívül érdekesek, mert a bíróságok vélt függetlensége fontos tényező, ezt a Strasburgi Bíróság döntése is kimondják. Ha véglapozzák a dokumentumot, hát nehéz megmondani, ki az éltanuló, ki a, és vagy ki a, ki a legrosszabb tanuló ebben a, az osztályteremben, mert a pontozott táblát nem egyfajta szépségversenyszerű ö, rangsor felállítására használtuk, amely bemutatni, ki a legjobb, ki a legrosszabb. Inkább úgy látjuk, hogy különféle árnyalatai vannak ugyanannak a kérdéskörnek. Egy tagállam például lehet, hogy nagyon jól halad a polgári jogok lezárásának menetrendjével, megint is akkor rosszabbul alakulhatnak az igazgatási kérdések. Más tagállamokban az információs technológiákat nagyon hatékonyan használják a bíróságok, ugyanakkor nem olyan jók például a, a függő ügyek lezárásában. Tehát nagyon sok árnyalatot kell értékelni ezen számadatok mögött és körül, melyek mutatják azt is, mennyire összetett ez a feladat, és milyen nehéz grafikus eszközökkel bemutatni a tagállami bírósági rendszereket. Ami az ügyek elhúzódását illeti, nagyon nagy különbségek vannak a tagállamok között, ennyi bízás mondható, a tagállamok egyharmadában az eljárások kétszer olyan ideig tartanak, mint a tagállamok többségének átlaga. Információs kommunikációs technológia tekintetében is nagyon, nagyon széttartóak az adatok, nagyon bonyolult helyzetek lehetnek. Lehet, hogy egyik tagállamban jók az információs technológia alkalmazásai a menedzsmentben, viszont ugyanakkor ugyanezen információs technológiát nem igen használják a az ügyfél kapcsolatokban, vagy a, a, a, az ügymenetben. Tehát ezek a számadatok és, és grafikonok mutatják ezt a széttartó képet. És persze világos lehet az is, hogy a grafikonokból nem feltétlenül lehet egyértelmű következtéseket levonni, azért körültekintően és, neki szerének kell lennünk, amikor értelmezzük ezeket a paramétereket. De azért valamiféle tájékoztást nyújtanak ezek az adatok. Például, ha egy tagállamban több területen, több paraméterben gyenge eredmények mutatkoznak, ott az érdemes elgondolkozni a bíróságok működésén. Tehát még egyszer mondom, ezen eszköz célja, hogy segítse a tagállamokat a komparatív összevetés eszközei révén, hogy jobban meg tudják vizsgálni saját gyakorlatukat, fel tudják tenni a kérdéseket, meg tudják keresni az okokat, hogy a felszíni esetek szuboptimális teljesítménynek mi lehet az oka. Az európai szemeszteren belül egy nagyon fontos elemet képez ez a felmérés, és célja az, hogy párbeszédet folytassunk a tagállammal, hogy jobban átlássák saját folyamataikat, és esetleg ajánlásokat fogalmazunk meg számokra. Azonban pillancsunk most a jövőre. Az EU Justice Scoreboard egy folyamatban levő ügy, most alakul, most fejlődik, menet közben is, a lefedett területeket illetően is, korábban csak polgári igazgatási jogot érintett, kereskedelmi jogot, de lehet, hogy további területek, jogágokra is kiterjesztjük majd. És további indikátorokat vezethetünk be. Például a függetlenség mérésében még van tennivalunk, és korábban beszélgeztük, hogy a bíróságokkal együtt, tehát a legfősőbb bíróság bíráival együtt szeretnénk egy olyan bírósági hálózatot létrehozni, amely az Európai Unió több szintjén megragadná a bíróságok munkáját, és melyek révén jobban láthatnánk, hogyan tudunk hiteles képet nyerni és információt nyerni a bíróságok rendszereiről. Azt is vizsgáljuk, hogy miképpen lehetne tanulmányutakkal, meg esett tanulmányokkal jobban feltárni a helyzetet. Hiszen itt matematikai átlagokat számolunk, ám fontos azért részleteiben is látni a kvalitatív problémákat, a tényleges működés részleteit. Lezárásképpen pedig hadd mondjam azt, hogy az egész kezdeményezésben talán az a legérdekesebb, hogy egyfajta akaratot fejez ki az Európai Bizottság kezdeményezésére, arra nézvést, hogy jobban megértsük, mi folyik a gyakorlatban, a terepen. Nagyon hosszú ideig az Európai Bizottság és más európai intézmények ugye, normákat létrehoztak ugyan európai szinten, ám most az európai szemeszter révén és az ilyen és ehhez hasonló dokumentumok révén most azt is igyekszünk megérteni, hogy mi történik ezen normák végrehajtása tekintetében. Tehát Ugye könyv, egyik oldalon elfogadunk szép szabályszövegeket az Európai Unióban, Ám meg, érdemes ezt megvizsgálni, hogy ezeket hogyan hagyják végre helyben, és mit lát az állampolgár mindezekből. Ezek fényében lehet, hogy érdemes jobban megérteni, hogy hogyan folyik a végrehajtás a tagállamban, minden stakeholdert bevonva ebbe a felmérésbe. Szerintük ez rendkívül fontos fejlemény, és például a bírák képzése során ez, ennek révén lehet feltárni az egyes EU jogszabályok alkalmazásának bonyolult hátterét. Köszönöm. Köszönöm, megköszönöm az előadását. Köszönjük tehát Krevit úr. Az igazságügyi eredménytábla gondolata, remek gondolat, hiszen nagyon arról szól, hogy mi történik a terepen, tehát a gyakorlatban, a társadalomban. Manapság elengedhetetlen, hogy összehasonlítható adataink legyenek, és tudnunk kell azt is, hogy hogy állunk minőség, hatékonyság területén. Ezek nagyon fontos paraméterek tehát. Sajnos azt kell mondanunk, hogy a demokratikus Európában még mindig vannak olyan problémák, ahol a bíróság függetlensége nem, er- nem megfelelően megoldott, míg az Európai Parlament is beavatkozott például Magyarország esetében, sajnálom, ezt ki kell, meg, ki, sajnálom, ezt ki kell mondanom, de sokszor bizony felmerül a bírói kar függetlenségének kérdése. Ami pedig a képzéssel kapcsolatos új gondolatokat illeti, de hát ezek tényleg újszerű gondolatok, nem könnyű őket elterjeszteni, de a bírák körében nagyon komolyan el kéne gondolkodni az autodidakta képzésen is. Aztán a célkitűzése nyilvánvaló, hogy a, a jogi eljárások idejének, időtartalmának csökkentését dolgozni kell. Azt hiszem, hogy ezen a paramétereken azért túl is kell érni, mert ezek fontos paraméterek, de az elmúlt hónapokban azt, azt a kérdést tettük fel, hogy A stokholmi program első éveinek mi is a mérleg a LIBE, a JURI és az AFKO szakbizottságok jelenleg készülnek egy konferenciára, valószínűleg július elején kerül erre sor, már csak némi energia befektetés kell, és arra jutottunk, hogy más szempontok is befolyásolják a gyakorlati megvalósítás nehézségét. Azt hiszem, hogy ennek a dolognak köze van a jogszabályaink természetéhez. A különböző hatástanulmányok és megelőző intézkedések ellenére vannak nehézségek. Úgy véljük, hogy a jogalkotó meg tudja előlegezni azt, előre tudja jelezni, hogy mi lesz egy-egy intézkedés hatása. De néha nem felelez meg a valóságnak. Azt hiszem, ott is keresni kell a megoldást, hogy milyen típusú társadalomban próbáljuk meg bevezetni ezeket az intézkedéseket, tehát talán el kell tudni vonatkoztatni. Úgy vélem, hogy ez, a, ez az igazságügyi eredménytábla, ez nagyon hasznos lehet, így egyre több paraméterről paramétert vehetünk figyelembe. Most a tagállamok parlamentjeinek képviselői jelentkeztek szóra, hárman eddig, és hogy be tudjuk tartani az időt, megadnám a szót Ricardo Rodriguez úrnak, Portugáliából, a portugál parlament képviselőjét. miközben ő beszél, kérem, hogy jelezzék, hogyha még valaki szeretne hozzászólni ehhez a témához. És akkor felírjuk a hozzászólók listájára. Ricardo Rodriguez képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, eh, portugálul fogok beszélni. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma délután a nemzeti parlamentek és az európai parlament találkozóján, ez nagyon fontos az európai integráció szempontjából. Mármint az, hogy a tagállamok tudatában legyenek, hogy hogyan haladnak a dolgok az igazságügyi szintéren. Mindennyiunk számára fontos a személyek szabad mozgása, és természetesen mi szeretnénk, hogyha kiteljesedne a belső piac az európai állampolgárok számára. Természetesen, amikor ez megtörténik, akkor ennek nyomán a jog sem maradhat érintetlen. Nagyon fontos, hogy a parlament és a bizottság olyan jogszabályokat hozzon létre, amelyek ezt a folyamatot támogatják, de az alkalmazásban már pontosan a jogszabályok számossága miatt problémák merülnek fel, erre többen is rámutattak a panelbeszélgetés elején. Az is nagyon fontos, hogy az állampolgárok tudatában legyenek a zajló folyamatoknak, és ez azokra is igaz, akik napi munkájuk részeként foglalkoznak a joggal, a bíróságokon, az ügyvédek, akik az ügyfeleik jogait kívánják védelmezni. Mindez elvezetett az élethosszígtartó tanulás gondolatához, és ez érvényesül az igazságügyben is. Nagyon jó bírákra van szükség, de ez lehetetlen anélkül, hogy állandó képzésben vegyenek részt, vagy képezzék magukat, és ezeket a képzéseket meg kell tervezni, meg kell szervezni. Nem csak logisztikai feladat ez, de azt is biztosítani kell, hogy maguk a képzők megfelelő képzésben vesznek részt. A mai napon például több példát látunk arra, hogy a hozzáállás más és más lehet a különböző tagállamokban ugyanahoz a jogszabályhoz. Ez nem kívánatos az unión belül. Egyáltalán nem kívánatos, hogy ugyanabban az ügyben esetlegesen az európai bíróságok más és más következtetése jussanak. Ezért nagyon fontos, hogy egységesen gondolkodjon mindenki a jogról. Az Európai Unió jólét érdekében ez nagyon lényeges. És ebből következik az a kérdés, amit fel szeretnék tenni. Pereira úrat hallgattam, és hallottam a hangjában, hogy a szakképzés jövőjével kapcsolatosan aggájai vannak, illetve a képzések folyamatosságával kapcsolatban elnökünk Beringwell úr beszélt a képzések finanszírozásáról, én mégis aggályosnak érzem ezt a szempontot. Ezek a képzési tevékenységek alapvető jelentőségűek. És az az állampolgár, aki nincsen tudatában egy bizonyos jogi ténynek, ügyvédhez fordulhat, de egy jogász mit tesz ilyenkor? kihez fordul. Ezért kell biztosítani, hogy a jogi szakmát gyakorlók is részletes tudással rendelkezzenek az európai jogot illetően. Ezért nagyon lényeges az európai jogi képzés jövője. Köszönöm. Io rispondo solo subito all'ultima osservazione. Csatlakozom az utolsó megjegyzéshez azt gondolom, ezt nekem szántam, mert én vagyok a jelentéstevő. Azért szántam nekem ezt a kérdést, mert én vagyok a jelentéstevő. Nem, én döntök ebben, én csak írok róla. A 7 éves MFF benne ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Nos, az Európai Unió költségvetésében még nem született döntés, hogy az egyes területekre, költségvetési sorokra, vagy mondjuk az, igazság, az igazságügy kérdésére mennyi pénz jut, de természetesen a pénzügyi eh, keretben lesz majd ennek is helye. az ezzel kapcsolatos kérdéseket, kérvényeket be lehet nyújtani, ezt megvizsgáljuk, ez semmi gond. Ezt erre van jogi út, jogi mód, meg kell nézni hogy gyakorlatban, hogy vég, hogyan lehet ezt megoldani. a Szeverinszki következik Lengyelországból, a lengyel parlament képviselőiről van szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Azt a következtetést vontam le a szekció címéből, hogy szakmai jogi aspektusokról fogunk beszélni. Arról, hogy mennyire hatékony a jogi kultúra, igazságügyi kultúra Európában. Egy axiológiai aspektust is felszeretnék vetni, a jogi kultúrával kapcsolatosan Európán belül, vagy még szélesebb körben a jogszabályalkotási koncepcióról beszélnék, illetve az európai jogi kultúráról. Hosszú ideje jogi professzorként működöm, és azt kell mondanom, hogy nem tapasztalom, hogy lenne egységes európai jogi kultúra, mivel már nincsen ennek axiológiai alapja az európai jog fogalmának. Lehet, hogy ez nagyon drámai kijelentésnek hangzik, de én ezt igaznak vélem. Induljunk ki abból a fogalom meghatározásból, ahogyan meghatározunk bizonyos alapvető fogalmakat a jogszabály alkotási munkában. Emberi méltóság, emberi szabadság, emberi jogok, ilyen fogalmakkal dobálózunk, de különböző értelmet tulajdonítunk nekik. Az, hogy az életet milyen időponttól eredeztetjük, vagy hogyan gondolkodunk az abortuszról, az eutanáziáról, az méhen kívüli megtermékenyítésről, mesterséges megtermékenyítésről, illetve a humán és állati embriók úgymond felhasználási lehetőségeiről nem azonosan vélekedünk, különböző dolgokból indulunk ki, például a szuverenitás, a tulajdon, ezek alapvető fogalmak, de nem ugyanazt értjük alattuk, ma a különböző jogi hagyományokban. Ezek alapvető fogalmak és definíciók az európai jogi kultúrában, és ezek kezdenek szétcsúszni, az egységes értelmezésük többé már nem adottság. Szeretnék arra rákérdezni, hogy milyen fejleményeket látnak az európai jogi kultúrában. De ehhez a kérdéshez azt kell kapcsolnunk, hogy nem kellene-e szakmailag jól felkészült jog alkalmazókká kiképezni a bírákat. Én úgy gondolom, hogy ők emberi lények. Nem tudják vakon alkalmazni a vonatkozó jogot. Ők értelmezik a jogot alkalmazás közben, nem feledkezve meg bizonyos morális alapokról sem. Köszönöm. Caro collega, io... Kedves kollégám! Úgy érzem, hogy nekem is meg kell most nyilvánulnom, hiszen számos problémát vetett fel, amelyek ide vágnak. Volt egy időszak, amikor az egy, egyházi, amikor létezett az egyházi szolgálat, illetve léteztek a szolgák, mint olyanok, és Arisztotelés is úgy vélekedett annak idején, hogy normális az, hogy vannak szolgák. Hát, sajnálatosnak tartom, hogy ezen alapul a civilizációnk, és sajnálatos módon az állam szervezettségének az alapja a feudum volt. Aztán később minden állampolgár egyelővé vált a jog szempontjából valami történt. Vagy a habeas corpusszal, vagy a francia forradalommal. A szuverenitás kérdése a középkorban nem létezett. kétfajta hatalom létezett, és aztán a modern időkben meg, megszületett az abszolút szuver, szuverenitás. Volt egy uralkodó, és utána pedig a nép ragadta meg ezt a hatalmat. Vannak dolgok, amelyek, ugyan, amelyek a történelemmel változnak. Most a történelem olyan pillanatában élünk, amikor egy ciklon ragadott meg minket, ez pedig a globalizálódás és a modernizáció ciklonja. Ez megváltoztatta az intézményi rezsimet, és így született meg az európai közösség. Kiváló gondolat, ami nem állam, és mégis megvan a saját közigazgatása. Ugye sosem létezett közigazgatás korábban állam nélkül, nekünk ezt sikerült megvalósítanunk, van közigazgatásunk, és nincs államunk. Uniónk van, nem államunk. Az el, a különböző koncepciók változnak, alakulnak, mi egyfajta melting pot vagyunk. Vannak a múltnak olyan gondolatai, amelyek tovább élnek, de ezekhez csatlakoznak az új kor gondolatai. Az Európai Unión belüli demokrácia kiérlel bizonyos élveket is, és elveket is, és ezeket az elveket aztán meg tudjuk, meg tudjuk ebben a, ezekben az elvekben meg tudjuk aztán egyezni. Én magam is jogász professzor vagyok, ezért mertem elmondani a véleményemet. Én engem valójában pozitívan lepnek meg az újdonságok, és tudom, hogy a különböző hatások más és más újdonságokat hozhatnak létre de valóban nagyon örülök, hely, helyén való az, hogy ilyen kérdéseket tett fel. Most pedig Andreas Mapurides következik Ciprusról. Köszönöm szépen, elnök úr! Én a saját személyes tapasztalatomról szeretnék most itt beszámolni. Amikor annak idején, 1981-ben megkaptam a, letettem az ügyvédi vizsgámat, és megkaptam a, a jogosítványomat, hát ami azóta történt, az megrázóan nagy változás. Amit én a 70-es években tanultam az egyetemen, az gyakorlatilag haszontalanná vált. Itt teljesen más jogi környezetbe léptünk át, minden megváltozott körülöttünk. Fokozatosan kifejlődött körülöttünk Európa, gondolata, intézményrendszere, az integráció egyre mélyebbre hatolt, egyre inkább elmélyült, és ma már voltak éppen arról beszélhetünk, hogy kölcsönösen elismerünk jogszabályokat, jogi bírósági ítéletek kölcsönös elismerése, végrehajtása folyik, egységes intézmények jöttek létre, a jogi harmonizáció és egységesülés égisze alatt. Leginkább persze a fiatalok élnek ezekkel a lehetőségekkel. Hazám Ciprus, hazámban Ciprusban, mint a többi EU tagállamban. Igyekszünk úgy képezni a fiatal jogászokat, hogy felvértezzük őket a legfrissebb tudással, és ehhez hozzátartozik az is, hogy gyakorlatot végezzenek egy jogász mellett, gyakorlatot szerezzenek, és európai jog szabályokba, az európai jog dolgaiba is belássanak és a, le is kell vizsgáztatni ezekből. Tehát az európai jog most már integráns része a, a, a kurikulumnak, a, a, a tanult anyagnak, és ha ebből nem tudnak levizsgázni, akkor nem lehetnek jogászok. Tehát nagyon fontos ezek az új e jogi új környezet, amely egyre változik, és egy gyorsabban változik, folyamatosan tükröződjék a tananyagban. És erre felkészítsük a jogászokat. Amikor 2004-ben Ciprus Európai Uniós tagállam lett, megint csak nagyot fordult a világ, a jogászok igyekeztek lépést tartani persze ezekkel a változásokkal, és a 234-es cikk kapcsán például újra kellett gondolnunk mindazokat a kérdéseket, melyek az Európai Bíróság joggyakorlatából adódnak. Ez is egy teljesen új terület volt akkoriban, és a jogászképzés, valamint azon túl aztán a virágképzése, képzése, és általában a jogi szakmában dolgozók képzése egy életen át tartó folyamat. Azok a fiatal bírák, akik mostanában végeznek az egyetemen, és utána lettek bírák, már jobban ismerik az új intézményrendszert, a számítástechnikai eszközök alkalmazását, ők viszik majd tovább a következő, ebben a században a jogi szakma fejlődését. Jörin ringráció! Köszönöm szépen! Megköszönöm Máporides úr gondolatait. teljes mértékben egyetértek. Ami a szakmai fejlődést, a szakmai továbbképzést, gazdagodást illeti az igazságügy területén, tehát bírákra, ügyvédekre gondolok. Oda kell figyelni azon fiatal bírákra, akik éppen hogy éppen, hogy megszerezt, éppen, hogy átmentek sikeresen a, a bírói vizsgán. Tehát megvan az első bírai, bírói vizsgáljuk, de folytatniuk kell a szakmai képzést. Úgyhogy valóban nagyon fontosnak tartom a szakmai fejlődést. Az utolsó hozzászólunk, hazám béli olasz képviselőről van szó, Vito Krémi. Örülök, mert nem csak európai vagyok én, hanem olasz is, tessék. Volevo portare... Eh, Köszönöm. Példaként szerettem volna felvázolni az olasz esetet, az olasz példát, de Berlinguer úr ezt ismeri. A bírói tanács, legfelsőbb tanács eh, kezeli a szakmai képzés kérdését, és különböző decentralizált központokat is igazgat. Az úgynevezett referens vagy képző bírák dolgoznak itt. Az elmúlt években a polgári jogokkal, illetve a bűnügyi joggal foglalkozó bírók elkezdtek foglalkozni a közösségi joggal is, ez, ezt jónak tartom, illetve megnyitották ezen decentralizált központokban az európai jogképzését. Ez pozitív. Na most abszolút terminusokban elég alacsony az európai joggal foglalkozó bírók száma. Ez persze nem megy a minőség robására, de számszerűen kevesen vannak, de a képzés magas színvonalú. Én most az olasz tapasztalatokról beszélek, de lehet, hogy ez megfelel más országok tapasztalatának is. Úgy vélem, hogy be kéne vezetni a kötelező érvényűség elvét a szakmai fejlődésben, főleg ami az európai jogot illeti. Most pedig azzal kapcsolatban szeretnék valamit mondani, amit hallottunk az imént a hálózatokról az igazságügyben dolgozók számára. Véleményem szerint meg kell különböztetni két, informa- két információs szintet. Fontos, hogy részletes információt kapjanak az igazságügyi dolgozók, jogászok, stb., de megfelelő információ, tájékoztatást kell kapni az állampolgároknak is egyszerűen, közérthetően, olvashat, jól olvashatóan el kell tudni magyarázni az európai polgároknak, hogy mik a jogaik. Tehát, tehát nem egyfajta Google kereséssel kell hozzájutni az európai polgároknak az információhoz, ami a jogaikról szól, hanem ezt máshogy kéne összefogottabban megtenni. Amit a lengyel kollégám mondott, azzal kapcsolatban hadd mondjak én is valamit. Berlingber úr ugyan válaszolt már ezen felvetésekre, és egyetértek Berlingber úrral. A különböző axiómák valóban nem homogének a különböző európai kultúrákban. nem tudom, hogy miért prezentáljuk úgy ezt a dolgot, mint hogy elvesztettünk volna valamit, mintha mi, lett volna valaha ilyen homogeneitás. Szerintem most közelebb állunk ehhez a homogeneitáshoz, mint bármikor máshol, máskor. Így aztán be kell járni a hátramaradó utat, nem szabad az európai igazságügynek ott megállnia, hogy pusztán jó tagállami vagy európai jogalkalmazókat képez. Meg kell nézni azt is, hogy milyen alapértékek mozgatják a jogot. Tehát nem csak a jogalkalmazását, hanem magát a jogot. az Európai Unió tagállamaiban. Ez nem csak egy gazdasági unió, hanem az Európai Unió a jogok közössége uniója is. Köszönöm. Köszönöm, Krémi úr, megköszönöm a hozzászólását. Örülök annak, hogy a kihelyezett képzésről is beszélt, illetve hogy ennek a kötelező jellegét felvetette örülök, hogy az értékekről is beszélt. Szerintem az olasz legfelsőbb bírói tanács esetében beszélkedni, beszélni kell az Eurinfráról is. Ugye ez egy holland projekt, Rud Winter úr utalt erre ma. Tehát Olaszországban eh, már királyában megvan egy hasonló kezdeményezés. Van valami, ami nagyon mély benyomást tett rám, szakmai kultúrát kell, nem csak egy szakmai kultúrát kell kérni. tehát nem csupán a jog alkalmazóinak körét kell kiképezni, hanem az európai polgárokat, az európai polgárságot is képezni kell, Azt hiszem, hogy van itt egy dolog, amire talán nem tapinthat majd rá az európai igazságügyi ö, eredménytábla, ez pedig az, hogy az európai polgárok nem tudják, hogy milyen előnyeik származnak a jogaikból. Sőt, még a jogaikat sem ismernek, ismerik. Így aztán nincsen kapcsolatuk az igazságügyjel. Csak egy nagyon képzett ügyvéd segít, segíthet nekik. Tehát őket helyezzük, ezeket a jogi szakembereket az első vonalba a tájékoztatásnál, és csak utána jönnek a polgárok. Ez valóban egy olyan dolog, aminek kéne gondolkozni. Most pedig, mondja angolul az elnök, a mellettem ülő szakértők felé fordulok, kívánnak egy néhány, nagyon kevés szóval reagálni a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én szakterületem az információ, a tájékoztatás, illetve az Európai Uniós jog hozzáférhetősége, ezért nagyon nagy örömmel hallgattam azokat a gondolatokat, amelyeket azzal kapcsolatosan osztottak meg velünk, hogy az Európai Unió jog hozzáférhetővé váljon az európai állampolgárok számára, ne csak a szakmát gyakorlók számára Persze az ő számukra ez napi munkagyakorlat, de az állampolgároknak is ki kell tudniuk használni az Európai Uniós jog alkalmazása adta lehetőségeket. Azzal egészíteném ki mindezt, hogy azért annyira nem sötét a kép, mint ahogyan sokan látják. Az Európai Uniós jog nagy része az a nemzeti jogban érvényesül, tehát a nemzeti, tehát a tagállami bírák automatikusan alkalmazzák ezt, anélkül, hogy tudnák, hogy Európai Uniós jogról van szó. Tehát az esetek 80%-ában nem olyan szörnyű a helyzet, de azért vannak olyan helyzetek, amikor a belső tudást ki lehetne használni hogyha az Európai Uniós jogot használják. Ezért fontos, hogy áttekinthetőbb és hozzáférhetőbb legyen ez a joganyag. Az előadásomban elmondtam, hogy a bizottság e-justice portálja miért ne lehetne hozzáférhető az állampolgárok számára is, hogy megértsék, miről is szól az Európai Uniós jog. Ön is szeretne mondani valamit? Annyi nyelven beszélnék én is akkor ha már lehet, portugálul. A jövő, a képzés jövőjére vonatkozó kérdésre reflektálnék. Azt hiszem, logikusan következik ez az, a most meghatározott rendszerekből majd, hogyan alakul ez, illetve a most kiosztott hatáskörökből, és abból az érzékelt igényből, hogy folyamatosan frissíteni kell a tudást, és ez meg kell legyen a képzésnyújtó intézmények szervezésében is. Ha megnézzük, ha úgy tekintjük, ez egyfajta hard disk, az a merev lemez, amire aztán el, a képzési rendszer, amire aztán el kell helyezni a tudást. Tehát ezt van ugye a jog formális ismerete tudása, a jog alkalmazásra vonatkozó tudás, és aztán van egy tudásszint, mert révén valaki képes egy adott feladathoz illeszteni, és annak végrehajtásához illeszteni az így megszerzett passzív tudást. Nemzközi szinten pedig nagyon örül, örömmel hallottam, amit Berlinger elnök úr mondott az Európai Parlament terveiről, azt illetően, hogy a hálózatot szeretnék, annak finanszírozását szeretnék segíteni önök is és magam is biztos vagyok abban, hogy az Európai Bizottság segítségével sikerrel zárhatjuk ezt a munkát. Az Európai Unió jogi kultúrájáról beszélve lehet, hogy egy kicsit túlzott követeléseket fogalmaztunk meg, már önmagában a definícióban is. Egy bíró természetesen formális módon kell alkalmazza a jogot, és az erőn belül jogszabályokat, ám mindig van egyfajta morális, viselkedésbeli értékrend is, amely voltak éppen alapját adja a jogrendszereknek, a formális jogrendszereknek, és ez a morális viselkedés kódex-szerű viselkedés, ez közös Európa szerte. Legyenek bár széttartóak esetleg a jogszabályok. Tehát van egyfajta európai kulturális közös alap, amelyre bízás számíthatunk szerintem. Köszönöm. Elnök úr, két rövid megjegyzést engedjenek meg. Az értékelést illetően meg azt értem, hogy az EU Justice Scoreboard, ez az eredménytábla, milyen fajta értékelést enged meg. Fontos látni, hogy a scoreboard a bíróságok, működ, bíróságok rendszerének működését vizsgálja, függetlenül attól, hogy milyen jogszabályokat alkalmaznak ezek a bíróságok. Tehát az, az e EU jogszabályok értékelés nagyon fontos önmagában, ám ez most az első alkalom, hogy rendszeres szinten a, bíróság, a tagállami bíróságrendelek működését vizsgáljuk, nem azt, hogy milyen jogszabályokat alkalmaznak, irányelveket, energia bármilyen. bármi Tehát a, a működés hatékonyságát mérjük. Tehát fontos lehet a jogi eszközök értékelése, de ennek a scoreboardnak nem ez a célja. Persze mindezek mellett, hogyha jobban meg akarjuk érteni, hogy a jogrendszerek miképpen működnek, ahhoz lehet, hogy más indikátorokat is ki kell dolgoznunk, más paramétereket, például a képzés tekintetében. Ez évben indul a, a bírák egyfajta kötelező képzésének tanrendje, és persze van nem kötelező képzési anyagok is érdekesek lehetnek. Utolsó megjegyzésem a definíciók sokféleségét, illetve a koncepciók sokféleségét illeti. Az világos, hogyha egy komparatív összevetését szeretnék elvégezni a tagállami bírósági rendszereknek, ugye mindig az első akadály, meg a kifogás, hogy teljesen más jogrendszerek működnek, másképp működnek a bíróságok, hogyan lehetne ezt összevetni. Ám mindig van erre lehetőség megtalálni ezt a közös nevezőt, ami alapján össze lehet vetni. Például, hogyha egy bírósági eljárás átlag hosszát, időtartamát nézzük, persze lehet, hogy a, a maga a bírósági eljárás másképp áll össze, azért azt lehet mérni, meddig tart. Persze, körültekintőek kell legyünk az adatok értelmezésében, ám mindig lehet találni olyan közös alapot, nevezőt, ami alapján össze lehet vetni dolgokat. De hát mindig, mint mondottam, körültekintő érdekelkedünk az értékelésben, és azok az indikátorok, amelyeket 2013-ban alkalmaztunk, közös érdeklődés számot tartunk. Például a függetlenség vélelme, mennyire látják az emberek függetlennek a bíróságokat, meddig tart egy bírósági ügy, hogyan alakul a bírók képzése. Ez ugye sajátságos eleme minden tagállami rendszernek, ám összevethető, és érdemes fejleszteni ezeket. Ugyanakkor semmiképp sem akarjuk akarunk létrehozni egy, egy, egy, egy, egy új formális, egy egységes rendszert. Nem, nem ez a cél, de ettől függetlenül lehet összevetni a rendszereket, akkor is, hogyha mások a jogi hagyományok, és tiszteletben tartjuk a sokféleségeit a, a bíróságoknak és a, a jogrendeknek. Ehhez persze kell némi képzelőerő, szakértelem és kreativitás. Jogi kreativitás is. Köszönöm szépen! Én szeretném azt elmondani, hogy mennyire eredményesnek tartom ezt a mai eszmecserét. Köszönetet mondok a három szakértőnek, megköszönöm az előadásukat. Azt hiszem, hogy a, a mai vita is hozzájárult ahhoz, hogy haladjon előre útján az európai jogi kultúra. És köszönöm a képviselőknek is a hozzászólásaikat. Most pedig megkérném a Európai Parlament Libe szakbizottságának elnökét, Juan Fernando López Aguilar urat, hogy ő is tegye meg a záró megjegyzését. Köszönöm szépen, kedves barátom Luigi Berlinger, köszönök mindenkinek mindent, ennek a hosszadalmas parlamentközi konferenciának a vége felé szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. A délelőtti panel résztvevőinek az Európol Lisbon, Lisszabonizálásáról beszéltünk, illetve az Eurojustról, arról, hogy kialakuljon egy önálló európai ügyészi intézmény, az együttműködésről beszéltünk, bűnügyi esetekben és az büntetőjog harmonizálásáról. Az Európai Parlamentben soha nem volt még ennyire releváns ez a téma. Itt az ideje, hogy mindannyian tudatában legyünk ennek a, az igénynek, és ennek az aspirációnak, hiszen a parlament közé konferenciáknak talán egyik legfontosabb célja ez, hogy hangsúlyozzuk ennek az utolsó témának a fontosságát is, amelyet az utolsó panel taglalt. Európa története során időről időre megpróbálta, talán nem a legszerencsésebb eszközökkel, expanzív nacionalizmussal, terjeszkedő háborúkkal, hódító háborúkkal, vérontással és polgárháborúk árán európai földön, az egész európai kontinensen. Tehát az időről időre a rossz eszközökkel megpróbálta elérni ezt a célt, és most egy olyan eszközt dolgoztunk ki, ami működik, és ez a jog és jobb, ha ezt inkább demokratikusan tesszük, vagyis bevonjuk ebbe az állampolgárokat, és a jogot feltöltjük tartalommal, valós tartalommal. Ez azt jelenti, hogy a jog gyakorlókat is be kell ebbe vonni, a jogi szakma gyakorlóit, azon túlmenően a bírákat, az ügyészeket, a tagállamok jogi rendszerét, jól ismerőket. És úgy gondolom, hogy ezt az érvet a legékes szólóban ez az utolsó panel fogalmazta meg, hogy fel kell karolnunk ezeket az érdekeket, figyelembe véve ezeknek politikai dimenzióját is, és a jogérvényesülés terén ezt a fontos politikai ambíciót be kell teljesíteni. És ehhez az oktatás, az európai jogi kultúra kialakítása különböző akadályokat kell, hogy legyőzön. Nyelvi nehézségeket, különböző szakmai, technikai nehézségeket mindannyian tudatában vagyunk, hogy a különböző tagállami jogi rendszerek nagyon eltérnek egymástól, még elveiket tekintve is. A kontinentális jog, az esetjogon alapuló rendszerek egészen másként működnek. Nagyon eltérőek tehát a különböző tagállamok jogi rendszerei, ezért nem csak a jogi nüanszokat kell áthidalni, hanem a politikai akarat hiányát is ami abban nyilvánul meg, hogy nehézkesen tudunk kialakítani új jogi kereteket. És ez eh, egyfajta imperatívus számunkra, hogy eh, az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel közösen indítványozza az új eh, európai szintű büntetőjog kialakítását, ami már valós európai eszköz volna, illetve ennek az igazságügyi paramétereit fogalmazzuk meg, amelyet, amelyeket a tagállami bírósági rendszereknek alkalmazniuk kell. Ezzel létrehozva egy valódi európai szintű jogi rendszert, amelynek a koronája az Európai Bíróság volna, illetve idővel az Európai Ügyészség bűnügyi kérdésekben, illetve az Európai Emberi Jogi Bíróság jogi gyakorlata. Strasbourgban székelő bíróságra gondolok. Tehát nagyon sok erőfeszítésre van még szükség, hogy ezek a célok teljesüljenek. De úgy gondolom, hogy ezek nemes célok, és nagyon fontos, hogy ez az összefogás érvényesüljön, ez az együttműködés, és hogy ez a lendület is megmaradjon. Köszönöm szépen, hogy eljöttek és megosztották velünk értékes gondolataikat. Köszönöm tehát a részvevőknek, a tolmácsoknak, akik tolmácsolással támogatták munkánkat egész nap. És remélem, hogy az, hogy önök itt vannak ma, ez is hozzájárul ahhoz, hogy az üzenetet közvetítsük, hogy ez a térség, a jogérvényesülés térsége erős, és itt marad. Köszönöm.